Colleagues. Kedves Kérem, foglalják el helyüket. Először is hadd köszöntsem Jüri Stopmant, korábbi kollégánkat. Mindig nagyon örülünk nekik, hogyha csatlakoznak hozzánk korábbi képviselőink. Napirend tervezett tehát kérem fogadjuk el, önök előtt van a dokumentum, feltételezem, hogy megfelel önöknek. Ha igen, akkor rátérünk a 2009. Mm, december 1 második napi rend tervezett jegyzőkönyv elfogadására. Ha ezt e, elfogadottnak tekinthetjük, akkor azt nagyon köszönöm. Hadd emlékeztesem önöket, hogy e, az interneten követhető az ülés, és felhívom a figyelmüket, hogy szerdán másik terembe költöztetek minket. Ezt majd még elmondom az ülés vége előtt is. Az ASP 5G 3-as terembe költöztetek minket át. Következő napi rendi pontunk véleménycsere. Paké úr igazgató helyettes véleményét fogjuk megvitatni a folyami hajózásról. Paking úr, hol van ön? Önné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Arra kértek, hogy az Európai Bizottság DG Transport and Energy véleményét mutassam meg önöknek az Európai Bizottság folyami hajózási ágazati véleményéről hangsúlyos, hangsúlytéve a jelenlegi gazdasági válságra, amely befolyással van a folyamihajózásra és a gazdaság egészére, és eh, elnök úr 5-10 eh, percig szeretnék beszélni, és utána szívesen válaszolok a képviselők kérdéseire. A folyami hajózási hálózat része az európai szállítási hálózatnak, bár sokkal kevésbé használják ki, mint a közúti és vasúti hálózatokat. E, egy átlagos évben azonban 500 millió tonnányi rakományt szállítanak e, folyami úton, ez pedig 140 e, milliárd tonna kilométert jelent, ez a közúti szállításnak az 55%-a mindössze, de mégis jelentős rész, részesedés ez. Tehát az európai szállítási mutatóknak az 5%-a mindössze, bár a tegész, az egész európai közlekedési hálózat hasznot húz a folyami hajózásból, ennek az arányát lehetne növelni Különösen áll ez Hollandia esetére, ahol a folyami hajózás az összes szállítási módok 40%-át teszi ki. Ez egy olyan ágazat, melyben 30 ezer embert foglalkoztatnak, 7 ezer vállalat alatt, amely többsége családi vállalkozás ennek jelentős előnyei vannak, és különösen megfelel a nagyobb hajókkal történő szállításra, alacsony a költsége. Az elmúlt 10-20 évben új piac nyílt meg, és jelentősen növekszik a konténerszállítás részesedése, amely egészen a válságig évente legalább 20%-kal növekedett tehát a folyami konténerhajózás a, hajó, a hajószállítás mellett jelentős arányban növekszik. A folyami hajózás, hajótak nem csak költséghatékonyak, de energiahatékonyak és alacsony a kibocsátási szint, a teljes közúti szállítás 5%-át teszik ki, azonban kibocsát, a kibocsátásnak csak az egy százalékát. Ezért nagyon ö, energiahatékonynak tekinthető, és az utolsó megjegyzésem az, hogy nagyon nagy kapacitások vannak még az infrastruktúrán belül. Ö, a a, a, a Rajna és a, a Dunai és a Rhône útvonalak tekintetében, és amelyek nagyon zsúfolt útvonalaknak tekinthetők. Emellett a kapacitás némi kivételektől eltekintve jelentős növekedésre vár. Ez egy olyan szállítási mód, amelyet az EU már régen elismert, fontosnak tart és hatékonynak, és a 2001-es fejlőkönyvben egyetemen elmondtuk hogy a folyami útvonalakat támogatni kell, és kívánatos lenne, hogyha e, növekedne a részesedése a szállítási piacból. 2000-ben és 2006-ban azt is elmondtuk, e, de hogy meg is történjen, e, a potenciál abban rejlik, hogy jobban kihasználjuk a szállítási logisztikai hálózatokat, és összekapcsoljuk más szállítási módokkal. Elnök úr nyilván nem, ér nem lepi meg önt, hogy ez a, ezt a megközelítést alkalmaz az Európai Bizottság a tenté politikájában is, és ugyanezt alkalmazza e, bár e, a júniusi közlemények szerint e, a nem sok fejlesztés éri ezt a szállítási ágazatot. 2009-ben indítják be ezt a programot. Az általános szakpolitikai keretben tisztában vagyunk azzal, hogy különleges tevékenységek a, folynak a NIRES program, amelyben számos jogalkotási, koordinációs tevékenység zajlik a a flották, a foglalkoztatás és a szakértelem fejlesztése érdekében, valamint az infrastruktúra kiterjesztése érdekében. E, a program ezeken a területeken zajlik 2013-ig, és e, félidei áttekintésre kerül majd sor, és az eredményei e, alapján alakítják majd ki a jövőbeni kerettervezeteket. Um, folyami útvonalak továbbra is jelentős támogatást élveznek az Európai Bizottságtól. Hadd mondjak most pár szót a gazdasági válságnak az ágazatra gyakorolt hatásáról. Először azt szeretném elmondani, hogy a szállítási ágazatot jelentősen érintette kivétel nélkül, tehát a tengeri, közúti és vasúti szállítási ágazatokat ugyanúgy érintette a gazdasági válság, 20-30%-os forgalom visszaesés történt, és ezzel járó bevétel kiesés a teljes szállítási ágazatban, minden közlekedési módban. A folyami szállítási ágazatot különösen érintette a válság, ez is igaz, struktúrája miatt, különösen amiatt, mert nagyon sok folyami hajóztató, nagyon kicsi vállalkozás, és ezért sérülékeny, de azért is, mert nagyon közel állnak ők a termelőiparágakhoz, amelyet szintén súlyosan érintett a gazdasági válság. Ez az ágazat tehát érezte a válság hatását, visszaesett a szállítási forgalom, Eh, sokkal kevésbé férnek hozzá most eh, hitelekhez és finanszírozáshoz, hiszen a banki ágazatot is eh, jelentősen érintette az válság. Ezért nagyon sok vállalat hitelhiányjal küzd, és a bankok szerint a vállalatok 60%-a Hollandiában fizetési nehézségekkel küzd már tavaly szeptember óta. A bankok szerint ez az arány még növekedni fog. Ilyen körülmények között a, fellépnek a tagállamok és megfelelő intézkedéseket tesznek, ez történt az egész szállítási ágazatban, minden szállítási módozatban és minden tagállamban, a helyreállítási programok keretében, amelyet 2009-ben fejlesztettek ki, és amiről onok is tudják, hogy európai szinten koordinálták az Európai Gazdaság Élénkítő Terv keretében. A folyami hajózási ágazatban a válság hatását eh, másképp érzik eh, a piaci szektorokra lebontva. Két eh, fő piaci szektor van, a szárazáró és a folyadék szállítási ágazat, amelyet két szegmensét képviselik a piacnak, azonban nagy az eltérés tagállamonként is, leginkább Hollandia, Németország, Belgium és Franciaországot érintette a válság. A legsúlyosabban érintett tagállam a be, folyami hajózás területén Hollandia volt, melynek ugye a legnagyobb flottája és legnagyobb részesedése van a piacon, és ahol a legfontosabb ez az ágazat a szállítási rendszerben. Ami még nehezebbé tette a válságot és annak kezelési módját, az az volt, hogy 160, legalább 160 új hajót rendeltek még a válság kitörése előtt, amelyet most építenek, és amelyre 2010-re adtak megbízást, olyan vállalók, amelyik elsősorban Hollandiában vannak bejegyezve, és ezeket a kapacitásokat ki hozzáadják majd a már létező gazdasági kapacitásokhoz, azonban túl teljesítenek majd a, ki, a csökkent kereskedelem, kereslet miatt. A holland visszaságok miatt megkérték a bizottságot, hogy megfelelő intézkedéseket hajtsa végre. Elnök úr, tehát most elemezzük a tagállamok részvételével a, a válságnak az ágazatra gyakorolt hatását. Meghallgatásra került sor novemberben, amelyben a folyami hajózásra gyakorolt hatását vizsgáltuk meg a válságnak. Száz résztvevő képvisel, képviselte az ágazatot az egész Európai Unióban, ideértve a Rajnai Tanácsot is. Ezt követte egy folyami hajózási szakbizottsági ülés január 7-én. A mostanáig végzett munka eredménye az, hogy a tagállamok többsége azon a véleményen van, hogy a jelenlegi válság bármennyire is befolyásolja a folyamhajózást, nem tekinthető azonban strukturális válságnak, hanem inkább ciklikus jellegűnek, mely hatással van a legtöbb szállítási ágazatra is. Ilyen tekintetben a strukturális intézkedések, mint például az, a hajók felszámolása és az új útvonalak bevezetése nem a legmegfelelőbb módja a válságkezelésnek. Azonban a megfelelő intézkedések megvizsgálásához, annak megtekintéséhez, hogy melyek hozzák a legjobb megoldást rövid távon, a tagállamok egy kisebb munkacsoportot hoztak létre, amelyben, amelyben képviselteti magát az összes érintett ország, a Rajnai Bizottság, de a közúti ágazat is, valamint a bizottság és a következő napokban, hetekben megvizsgáljuk azt, hogy milyen megfelelő intézkedések lennének megfelelőek eh, az ágazat megsegítéséhez a lehető leggyorsabban a jelenlegi körülmények között, melyhez a bizottság mindenféle segítséget megteremt, és eh, önt is tájékoztatjuk erről, elnök úr. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, mondja az elnök. És most eh, Először az EPP rész, részéről Mr. Cook két szót. Herr Präsident Simpson, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Paquet, Ihre Analyse... Tisztelt elnök úr! Meghallgattam az elemzést a folyami szállításról, és azt hiszem, hogy ez az elemzés megállja a helyét, most pedig cselekednünk kell. mintegy 30%-kal csökkent a szállított teher mennyisége az elmúlt fél évben, és különösen a kisebb vállalatokat, kisebb cégeket érinti ez. Ahogyan hallottuk, elég nehéz a gazdasági helyzet, hiszen vissza kell fizetniük a kölcsönöket ezeknek a kisebb vállalatoknak, és mindemellett kemény tél volt, ez pedig lehetetlenné teszi a folyami teherszállítást. Ez az ágazat tehát egy olyan ágazat, mint hallottuk, amely gazdaságilag hatékonyan működik, kilométerenként a legkevesebb energiát használja, a legkevesebb széndiokszidot bocsátja ki, ezért hatékonyan kell támogatnunk ezt az ágazatot. Ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság fel kell, hogy ismerje, hogy jelenleg hatalmas válság sújtja a piacot, illetve a gazdaságot, ez pedig azt jelenti, hogy különleges lépésekre van szükség. Föl kell ismernünk azt, hogy nem lehet a jelenlegi árakat fenntartani, amelyek minimális teherszállítási díjak. A kérdés tehát az, hogy egy minimális díjat meghatározhatunk-e annak érdekében, hogy elkerüljük a dömpinget, illetve elkerüljük azt, hogy további vállalatok csődbe menjenek. Paké úr a bizottság részéről beszélt egy új szabályról, amely hatékony lehet ebben a helyzetben. Mintegy 160 ö, folyami hajózásra szánt hajó nem működik, nem dolgozik, nem állt munkába, amelyek mostantól kellene, hogy dolgozzanak, mostantól kellene, hogy munkába álljanak. Tehát felmerül a kérdés, hogy esetleg nem lehetne a régebbi hajókat kivonni a piacból és piacról, és így az új cégek, a kisebb cégek is versenyezhetnének egymással, nem csak a nagyobb cégek nyernének ebből a helyzetből. Ezen kívül Európai Uniós szintű fúziók jöhetnének létre, kis és középvállalkozásokra is gondolok, ez szintén egy olyan lépés, amelyet támogatni lehetne Európai Uniós forrásokkal. Ez nem torzítaná a versenyt, vagy nem feltétlenül torzítaná, tehát lehetne így is végre lehetne ezt így is hajtani. A bizottságnak beszélnie kellene ezekről a lépésekről, és a jelenlegi munkacsoport föl kell, hogy állítson egy olyan tervet, amelyet aztán majd meg lehet valósítani. Gyorsan lépnünk kell, hiszen a kisebb cégek Hollandiában, Németországban, Németországon, illetve Franciaországban is már nagyon nehéz gazdasági körülmények között működnek, és nem lesznek sokáig életképesek. Németország lehetővé tette az újra újra struktúrálást ebben az ágazatban, áthidaló kölcsönöket, hiteleket folyosod, folyosított, és egy, így lehetőségük nyílik a cégeknek arra, hogy ismét beruházzanak, befektessenek. A bizottságtól, a biztostól és a tagállamoktól azt kérjük, hogy alaposan tárgyalják meg ezt a helyzetet. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a ö, szocialisták részéről következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy rövid távú ez a válság, azonban hosszú távú kihívásokat teremt, piaci kihívásokat mert a folyami hajózás hosszú távon pozitív szerepet játszik a piacon, de csak akkor, hogyha nem megfelelően állunk hozzá a válsághoz, az a veszély áll fenn, hogy ezt a, ez az ágazatot hátrányosan érinti, és jelentős piaci, piaci részesedést veszíthet, amely hosszú távon ása alá a célja, célkitűzéseit. Nyilván emlékeznek hogy az ágazatnak csak 5%-os részesedése van az európai szárazföldi haj, szállítási piacon, de csak 1%-át adja ennek az ágazatnak a széndiokszid kibocsátásának. És ezt a két adatot nagyon szem előtt kell tartani, és hogy Kuhn úr mondta, nagyon gyorsan kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, különösen azért, ahogy ön is mondta, Paké úr, nagyon sok kisvállalatot érint, vagy egyéni és önálló vállalkozót, akik aránytalanul fogják megszenvedni a válság hatásait. Hogyha 20, 30, 40, 50 százalék érint, más lenne a helyzet, az válság már egy éve zajlik, különböző bizottságok és munkacsoportok üléseiről em, tett említést, de az az érzésem, hogy nagyon szorít minket az idő. Persze a bizottsági a kezdeményezés joga, önnek el kell mondania, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy melyik az értelmes intézkedés. Szeretnénk azt megtudni, hogy ön milyen intézkedéseket javasol a munkacsoportnak azért, hogy kilábalhassunk a válságból, és segíthessünk is az embereknek is, hogy túléljék azt. Valamint, hogy jobb idők ígéretére számíthassanak. Tehát többet szeretnénk öntől hallani. Mit szeretne tenni? Mi a szándéka? Ön azt mondta, hogy nem strukturális válságról van szó, ezt megjegyeznünk, de szeretnénk tudni, hogy Mit szeretne, ön mit javasolna? Semmi kétség, hogy válság zajlik, és nagyon sok embernek problémát jelent ez. Tehát kaphatnánk egy választ erre a kérdésre, amely sokat segítene nekünk abban, hogy továbbra is működjünk. Elnök, köszönöm. Hennes Plashard asszony következik. Elnézést. Először a koordinátorunk beszél, és én követem semmi gond, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy terveztük, a folyami hajózásban végig kell gondolnunk nagyon sok kérdést. Nem csak ma beszélünk erről a kérdésről, hanem az egész évben napirenden lesz, ezért elemezni fogjuk a fehér könyvet, és figyelembe kell vennünk minden szállítási módot, ebbe beletartozik a folyami szállítás is a folyami útvonalak összekapcsolják a, a nagyobb kikötőinket is, és egy olyan kap, kapacitás, amit nem használnak ki, a kikötői kapacitás és térfogat kapacitás. Az a kérdésem, hogy mit tehetünk éppen most nem csak a válsággal kapcsolatban, hanem mit tehetünk konkrétan azért, hogy a folyami hajózási ágazatot segítsük, vagy a tengeri szállítást is. De a folyami szállításban meg kell gondolnunk, hogy miként tehetjük azt intermodálissá, miként lehet jobban kombinálni azt más kapacitásokkal, amely része lenne az átfogó gazdasági előrelépésnek. Köszönöm szépen. Köszönöm Mondja az elnök, Linz asszony következik. Linz úr. Valóban át, átfogóan érinti a válság a szállítási ágazatot, de ezen kívül mindenkit eh, egyaránt. Németországban eh, a rövid eh, időn belül tudtuk segíteni az a gépjárműipart, és ugyanezt meg tudjuk tenni más ágazatokban is hogyha egy család új autót szeretne venni három-négy év múlva, a autó prémiumok felszámolásával ezt most könnyebben megtehetik, és ez, ez nem, nem szándékos következmények törvénye. A múltban az volt a problémánk, hogy a szállítás nagyon olcsó volt, gyakran beszéltünk arról, gyakran beszélünk a brit példáról, amely 5 milliárd tonna sertéshúst exportált, amelyet racionalizálni akartunk. Mi történt folyami hajózásban? Ez egy környezetbarát szállítási mód, a hajók a csatornákon és a folyókon együtt egyaránt tudnak haladni, és ezzel megkimérik a környezetet nem részesítettünk előnyben, az, elnézést, azért részesítettünk e- előnyben, mert nem kell um, üzemanyagadót fizetni, mint a közúti forrózásnál. Szeretném mm, látni, hogy miként változott ez az adat 20 év alatt. Németországban az elmúlt 20 évben megfeleződött a folyami szállítás részesedése, nem tudom, mi a helyzet Európában, és hogy milyen következtetéseket lehet ebből levonni. Van egy olyan hálózatunk, amely természetesen nem jut el minden cél, célba, de a folyami hálózat ki van téve a, időjeles viszontagságainak is. Az Elbán az elmúlt 30 évben so, hosszú éveken, kereszt, hosszú napokon keresztül alacsony vízállás vagy befagyás miatt nem volt lehetséges a folyami hajózás, ezt is figyelembe kell venni. Ezért, és ezt is figyelembe kell venni a kibocsátási arányok figyel, meg, megvizsgálásának, hiszen egyes időszakokban egyszerűen nem volt szállítás a folyami szakaszokon. A lényeg az, hogy nagyon nem kielégítő a helyzet. Hogyha megnézzük, hogy technikailag mit lehet tenni, például az autóiparban, eh, ahol csökkenteni tudják a kibocsátást, Hollandiában eh, szintén erősen érzik a eh, válság hatásait, és ugyanezt történt a Rajnán Németországban, amely egy hosszú és mély folyó, széles is, és nincs annyira kitéve más körülményeknek, mint más folyami csatornák Németország közepén. Tehát az európai folyami hajózás 80%-a Rajnán zajlik, de a pénz valahova máshova kerül. Mire koncentrálunk most tehát a következő húsz évben vajon arra, hogy egyre nagyobb bárkák hajóznak az európai folyamokon, vagy hogy építünk csatornákat, hogy ezt lehetővé tegyük, és ez segíti a kisebb vállalkozásokat. Hogyha a csatornákat és a folyókat kihoz nagy bárkákat építünk, az nagyon megfelel a nagyvállalatoknak, de nem igazán a kisvállalatoknak, de nem tudom, hogy jó -e ez így. Szeretnék választ kapni ezekre a kérdésekre, és emellett azt is el kell érnünk, hogy az intermodális kapcsolódási pontok legyenek a folyami és más szállítási módok között, gondolok itt a vasúti szállításokra. Milyen javaslata van a bizottságnak ez ügyben? A folyami hajózás szintén jelentős piacot vesztett a válságban, és emiatt erről is kell valamit tennünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mr. Dal következik. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Beget úr utalt valamire, és ez pedig az volt, hogy általános válságról van szó, nem csak struktúrálisról. Ez azonban részletkérdés, hiszen bármely válság, amely a folyami hajózást illeti, definíció szerint struktúrális válság, és ennek az az oka, hogy a folyami hajózás azt jelenti, hogy hajókat használnak, és a hajóknak hosszabb az élettartalma, mint a teherautóknak. 50 év, nem pedig 7 év, mint a teherautók esetében. Ez pedig azt jelenti, hogy a 90-es években Európában két intézkedés született, a Ezeket azonban ez a két új intézkedés, például a leselejtezésre vonatkozó, nem érintette a folyami hajózást. 30 millió eurót szánt erre a leselejtezési intézkedésre maga az ágazat, ez egy beépített büdzsé, amelyet az ágazat fizet, és ennek eredményeképpen a holland kormány írt az Európai Unió illetékes szerveinek, mondván, hogy annyira súlyos a válság, hogy a két intézkedés mindenképpen életbe kell, hogy lépjen ebben az ágazatban is. Ez pedig jogos, jogos kérés, hiszen nagyon hosszú távra kell tervezni, és ez azt jelenti, a szállítás nagy mértékben a szállítás, a teherszállítás nagy mértékben csökken már, ami a piaci részesedést illeti. Bizottság, a bizottság kezdeményezhet ebben a kérdésben, azonban a tagállamok nagy többsége esetleg nem támogatja a különleges intézkedéseket, mondván, hogy nem strukturális válságról van szó. Én azonban azt mondom, hogy per definíció strukturális válságról van szó, és ezért el kellene gondolkodni ezeken az intézkedéseken. A bizottságnak megvan a saját felelősségi köre ebben a kérdésben, hiszen válaszolnia kell három hónapon belül a holland kormánynak, ki kell mondani, hogy a bizottság milyen lépéseket irányoz elő. Tehát esetleg egy munkacsoportot hozhat létre, A cégek 90%-a azonban nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek. Van, aki 60%-ról beszél, de a probléma ennél mélyebb. Tehát az, hogy további üléseket szervezünk, ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Meg kell ragadni a kezdeményezés lehetőséget, nézzük meg a már létező két intézkedést, és próbáljunk meg minél gyorsabban segítséget nyújtani, mentővet nyújtani a folyami hajózásnak. Hiszen ha ezt a lehetőséget kihagyjuk, akkor egyre több vállalkozás csődbe megy. a hajókat pedig piacra dobják, értéke 50 tehát 50%-os értéken fogják értékesíteni őket, ez pedig nem kívánatos kérdésem, tehát Paki úr, hogy februárban, márciusban mi lesz a bizottság válasza a holland kormánynak az a tanácsom, hogy lépjenek most azért, hogy ne tűnjön el ez az ágazat. Elnök, uh, Womenko asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani önnek, azért, hogy napirendre tűzte ezt a kérdést, illetve ö, tárgyalunk erről a témáról. Természetesen a bizottságnak ö, tudnia kell, hogy a folyami hajózás milyen súlyos helyzetben van. Krón úr, illetve Van Dalen úr és mások is nagyon helyesen érveltek. Ahogyan elhangzott, ez az ágazat különleges jellemvonásokkal bír, és ezért mindenképp segítségre van szüksége. Még az egészségesebb üzletágakat is érinti a válság, ez pedig, elnök úr, azt jelenti, hogy ha nem teszünk semmit, akkor végül strukturális probléma előtt állunk majd. Hiszen a belvízi hajózás meg fog gyengülni, és nem, lesz, nem marad fenntartható szállítási mód, mint ahogyan az jelenleg az. Ez pedig nagyon rossz lenne a folyami hajózás számára is, de ugyanúgy a környezetvédelem, illetve a közlekedési ágazat számára. Az egészségesen működő vállalkozások, a jól menő vállalkozásokat is érinti a recesszió, Mindenképpen lépéseket kell tennünk ebben a témában. A bizottság ugye fontolgatja a lépéseket, ez nagyon helyes, de mikor lesznek eredmények, hiszen itt eredményekre van szükség. Tudom, hogy a szárazföldi, illetve bocsánat, a belvízi hajózás területén hangsúlyoztuk ennek a szállítási módnak a fontosságát. Most azonban meg kell látnunk kell, hogy a NIADES program keretében nem történt megfelelő előrelépés. Igazából a folyami hajózás területén még nem született megfelelő, megfelelő program, pedig erre lenne szükség, hogyha azt akarjuk, hogy egy életképes ágazatról legyen, egy életképes ágazat maradjon. A, az új biztos, Kállász úr, már előirányzott bizonyos lépéseket, és javaslattal fog élni a parlament felé. Ezt pedig rendkívül fontosnak tartom, akkor, amikor az ágazat jövőjéről van szó. Rövid távon azonban gyors eredményeket kell produkálnunk. Nagyon fontos, hogy azonnal lépjünk, hiszen rövid távú válságot szeretnénk elkerülni, illetve megoldani. Kérdésem tehát, mi a bizottság lépése? milyen lépéseket tervez, illetve esetleg mi is beszélhetünk erről a kérdésről a parlamenti munkacsoportban. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să... Köszönöm, elnök úr. Megkérdezném a bizottságtól, hogy vajon tudják-e, hogy uh, mennyi elbocsájtás történt az ágazatban, hányan veszették el a munkájukat, mert nagyon sok vállalkozás dolgozók százalék bocsájtotta el, és nem tudom, hogy ők részesültek-e az Európai Szociális Alapból ezek után. Nem tudom, hány vállalkozást, vállalkozás ment tönkre az ágazatban, és azt is szeretném megkérdezni, hogy környezetbarátabb hajókra lenne szükség. Ne-am propus să avem uh, nave mai... Uh, Tehát környezetbarátabb hajókra lenne szükség, valamint kevésbé szennyező üzemanyagokra kellene használni a folyami hajózásban egyidejűleg. A bizottság jövőbeni stratégiája egyszerűsíteni szeretné az eljárást, intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek támogatják a kis és középvállalkozásokat. Itt most a Marco Polo és a Najeles programról beszélek. És végül, de nem utolsó sorban olyan intézkedéseket, melyek, melyek keretében modernizálják a, a kikötőket, amelyek biztosítják az intermodalitást. Az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, az az EU 2020-as stratégiája, amelyben a közlekedési szakpolitikának fontos szerepet kell játszania. Egyidejűleg meg kell néznünk, hogy mennyire fontos a folyami szállítás eh, részesedése, cselekvési tervre várunk, valamint egy munkatervre, amelyben finanszírozási eszközök vannak és határidők annak érdekében, hogy ezeket a, az itt megemlített kérdéseket garantálni lehessen, hogy ezekből a jövőben valóság válik. Köszönöm szépen, Tika asszony. Henes asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. a bizottság képviselője nagyon pontos e, e, elemzést adott, de a folyami hajózás e, sajátosságai miatt különösen érintett ebben a válságban. A 2009. szeptemberi adatok azt mutatják, hogy kifizetések 60%-a nehézségbe ütközött, ez egy régi adat, ez ma már 90%-ra emelkedett, Beszéltünk egy munkacsoportról. Vajon ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak semmiféle mondani valója nincsen? Ezt eléggé elégedetlenül tapasztalom. Néhány tagállam, hogy ön mondta, e, nem volt hajlandó leselejtezni a régi hajóit az újakkal e, e, olyakra felcserélve, de ön pontosan mit akar? Szerintem a Európai Bizottság munkacsoportja nem elég. Az én kormányom úgy próbálja elérni a, a problémák fel, felszámolását, hogy döntéseket hoz. Én intézkedéseket várok az Európai Bizottságtól, azt várom, hogy létrehozzanak egy tervet a folyami hajózás részére, mielőtt az teljesen becsődöl. Nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság ezeket az eredményeket jól fel, fel fogja használni, de ami az európai szállítás jövőjét illeti, nagyon nehez, nehezen fogjuk elérni azt, hogy a folyami hajózás betöltse azt a szerepet, amit az megérdemel, de továbbra is nagyon hatékony szállítási mód ez, munkacsoport vagy sem, Eh, azt várom, hogy konkrét intézkedésekkel álljanak elő, amelyel fel lehet számolni a válság hatásait. Köszönöm szépen. Ajala Szenna asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg hogy lehetőséget adott erre a vitára egy olyan ágazatot illetően, amely szintén nagyon szenved a válság hatásaira, És annak is nagyon örülök, hogy e, a folyami hajózás ágazat e, kérdését vitatjuk meg a közúti szállítás helyett, e, hiszen vannak más ágazatok is, nem csak a közúti szállítás. Hál' Istennek találunk majd megoldást. Szeretném támogatni azt, amit Van Dálan úr mondott, aki azt kérdezte, hogy a bizottság magyarázza el, miért, gondol, miért tartják a krízist ciklikus jellegűnek és nem strukturálisnak. A ciklikus válság általában két-három évig tart pénzügyi tekintetben, és ez azt jelenti, hogy a kis és középvállalatoknak csak erre az időre kell segítség, mielőtt újra hozzáférnek a hitelehetőségeknek. A strukturális válságban azonban tudnunk kell, hiszen ha jól, ér, jól értettem, létrejött a munkacsoport, tehát valami hosszabb távú dologról beszélünk. Azonban mi a létező vállalkozásokat szeretnénk megmenteni, és a munkahelyeket, és a dolgozók megélhetését, de hogyha ez egy strukturális probléma, akkor azt szeretnénk tudni, hogy milyen tervei vannak a bizottságnak, és milyen összetevők biztosítják azt, hogy a válság hatásait fel tudjuk számolni, éghajlati változással is kell küzdenünk, és az, és ami, és az folyami hajózás egy olyan ágazat, amelyet nagyon érint a klímaváltozás. A klímaváltozás azonban hatással van az európai folyó útvonalakra is. Látjuk, hogy emelkedik a kevésbé stabil a vízszint, E, ezért vontatokat kell majd használni, vagy más lehetőségeket kell végig gondolni. E, mindkét eletet meg kell vitatni. Azt is szeretném megkérdezni, hogy a bizottság szerint milyen gyorsan lehet azonnali intézkedéseket gyakorlatba ültetni, e, egészen a leselejtezési intézkedésektől, amely egy radikális megoldás, és ezért nehéz elfogadtatni olyan ágazatokban, amelyet a jövőben sikerre szeretnénk vinni. Azt is el kell érnünk, hogy a flottáink eh, alkalmazkodnak eh, és megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak. Mi történik a strukturális alapokkal? A létező programokat felkicseréljük el, a Nayadest, a Marco Polo-t, hogy lehetővé tegyék eh, azt, hogy rövid távon álljanak rendelkezésre pénzalapok. Az ágazatnak sokkal jobb, gyorsabb hozzáférést kell biztosítani a Marco Polo programhoz, hiszen ezt a lehetőséget nem használták ki teljes mértékben a múltban. Köszönöm szépen, hogyha mondja az elnök, mivel más nem kért szót, hadd tegyem hozzá azt a pár gondolatot, amely közben eszembe jutott. Ezt a vitát azért tűztük napirendre, mert a képviselők reakciójából arra következtettem, hogy súlyos válság érinti a folyami hajózási ágazatot. Wortmann Kohl asszony, Hennes Plasár asszony is elmondta, nagyon egyértelműen, és ezért tartottam helyesnek, hogy napirendre tűzzük. Az, az én aggodalmam, ahogy Hennes Lasár asszony is mondta, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a bizottság munkacsoportja nak mi a feladata. Gyanakvó vagyok egy kicsit, és nézzék el a cinizmusomat. A bizottságban általában, hogyha valamiféle gond van, akkor valamiféle tanulmányt írnak. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hozunk létre egy munkacsoportot, de nem vagyok biztos abban, hogy mi a feladata, és mit fog elérni. Tehát nagyon örülnék, hogyha erről több tájékoztatást kaphatnánk. Hogyha valaki nem ért a folyami hajózáshoz, eltekintve a Manchesteri e, csatornát, annak elmondanám, hogyha az embereknek azt mondjuk, hogy válság van a rajnán, akkor azt fogom gondolni, hogyha a rajnán van valami válság van, akkor mi a manó történik a többi útvonalon, a Dunán, hiszen a rajna a kék szalag. És hogyha ott válság van, hogyha ott baj van, akkor mi lehet a helyzet a Dunán, vagy a többi ö, folyamunkon? Semmit nem jelzi azonban, eltekintve, amit ö, a holland és belga kollégáink mondtak, hogy mi történik ezeken az útvonalakon amit Kramer úr is mondott, lenyűgöző, hogyha a bankok össze tudnak omlani, senki nem akarja, semmi kétség arról, hogy ezeket ki kell húzni a bajból. Hogyha ugyanez történik a közti szállítással, akkor azokon is segíteni kell, és nem kritizálom ezeket a döntéseket. Nem biztos, hogy jó döntések, de mi a helyzet akkor, hogyha folyami hajózást érinti a válság, vagy más szállítási módokat, akkor vonakodunk azt mondani, hogy konkrét inkrészkelésre van szükség, hiszen pénzügyi tekintetben ezen a szágazaton is kell segíteni. Nem tudom, hogy mi lehet ez a segítség. Lehet az, hogy az a segítség, hogy selejtezzük a hajókat, de nem hallottam ma semmit, amely azt jelezné, hogy történik valami, vannak ötletek, amelyek eh, arra mutatnak, hogy ki tudjuk húzni ezt az ágazatot a válságból. Ezért eh, szeretném tudni, hogy a tehetetlenség helyett miként lehetne e, valamiféle mentővet nyújtani ennek az ágazatnak, és minden tisztelettel az e, tagállamok és a bizottság iránt, hogyha azzal vádolnak minket négy év múlva, hogy e, csak hegedültünk, amíg Róma éget, amikor is meg kellett volna oldanunk a helyzetet. Visszaadnám a szót önnek, Paké úr, és kérem, hogy válaszoljon a képviselő kérdéseire. Az az érzésem, a, és azt, azt a, ö, hallottam a képviselőtől, hogy tudjuk, hogy válság van, tudjuk, hogy probléma van. Az ottos, okosok azok, akik megmondják, hogy mit kell tenni ilyenkor hogy megállítsuk a válságot, és hogy segíthessünk a folyami hajózás ágazatában dolgozóknak. Jelenleg egyelőre semmi ilyesmit nem hallottam, tehát hogyha ezt ki tudnám fejteni részletesebben, mi tehetünk az ágazat megsegítése érdekében, ilyen nehéz időkben, amit az időjárás sem segít, ahogy én a közlekedés szakbizottság elnökeként elmondhatom, hogy nem az időjárás az, ami segít minket, de mik azok az e, eszközök, amelyel az Európai Unió e, átsegítheti ezt az ágazatot a jelenlegi problémáin. Tehát arra kérem Önt, hogy e, adjon valami reményt, hiszen első felszólalásában nem igazán kecsegtetett semmi reményel. De remélem tehát, hogy Eh, erre vissza tud térni. Köszönöm szépen! Uh, thank you very much. Uh, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők! Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a kérdéseket is. Elnök úr, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a hátralévő 5-10 perc, amely rendelkezésemre áll, megadja majd azt a reményt, amit kért. Megpróbálom vázolni a folyamatot, amelyet megvizsgáltak a tagállamok, a maga az ágazat, illetve a kollégáim, jó magam is, és természetesen a válasz részben a biztos, illetve a biztos jelölt kezében van. A meghallgatás folyamatban van, illetve a mai vita eredménye az lesz, hogy a tengeri hajózás, a folyami hajózás prioritást élvez majd. Nehéz helyzetben vagyok, mert többnyire egyetértek az elhangzottakkal. ahogy Ugyan én magam is elmondtam, a folyami hajózás ágazata nagyon fontos ágazat, amely egyensúlyt teremt, illetve a közlekedési ágazatot összességében is előre mozdítja. A közlekedési, illetve szállítási politika integrált szállítási rendszert irányoz elő, ahol a különböző módozatok együttműködhetnek. Természetesen nagyon sok kezdeményezés történt az Európai Bizottság részéről, illetve a parlament részéről is. A tagállamoknak az a célja, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek a folyami hajózást más közlekedési módokkal összekötnék. Ez közép, illetve hosszú távú célkitűzés, amely lehetővé teszi, hogy fontosabb szerepet töltsön be a folyami hajózás a jövőbeli integrált szállítási rendszerben. Az Európai Bizottság a 10 T program keretében egyik első helyen fogja tárgyalni a folyami hajózást. Ennek a bizottságnak a munkája eredményeképpen is, és ez a jövőbeli program az intermodalitásra fekteti majd a hangsúlyt, ideértve a kikötőket, a tengeri kikötőket, illetve a folyami kikötőket is. Ezek tehát mindenképpen prioritást képeznek majd a jövőbeni integrált szállítási politikában. illetve az Európai Uniós alaphálózatban is. Megpróbálunk egy környezetbarát folyosót létrehozni, egy úgynevezett zöld folyosót, amely egy vitathatatlan kiinduló pont, és hatékonyabb, környezetbaráti közlekedést, illetve szállítást tesz lehetővé. Kísérleti projektet indítottunk el, és nagyon reméljük, hogy egyike ezeknek majd az alapját képezi az új elképzelésnek. Igen, még nem válaszoltam a kérdéseikre, de annyit kívántam elmondani ezzel a bevezetővel, hogy a bizottság számára, illetve minden érintett fél számára a folyami hajózás eddig is, illetve a jelenleg is, jelenleg is ambíció volt és marad, annak ellenére, hogy vannak bizonyos korlátok, eh, Kramer úrnak igaza volt, amikor ezekre rámutatott, rámutatott a gyenge pontokra. Mégis egy olyan szállítási módozatról van szó, amelynek jelentős értékei vannak, és a jövőben környezetbarátibb eh, szállítási módozatot biztosít. Mindemellett el kell mondani, hogy a bizottság fölismeri, hogy válság érinti ezt a folyami, és folyami hajózási ágazatot, hogy milyen válságról van szó, ciklikusról vagy strukturálisról, ez ugye meghatározza a következő lépéseket is. Ennek szociális hatásai is vannak, ezekkel természetesen tisztában vagyunk, társadalmi kihatásai vannak, és pontosan ezért a tavalyi év során egy meghallgatást szerveztünk, és önökkel karöltve egy támogatási csomagot kívánunk létrehozni, amely lehetőség szerint minél hatékonyabban segíti majd a társadalmi kihatásokat, illetve a társadalmi aspektust. Eddig még nem állnak adatok rendelkezésünkre, illetve a családi vállalkozások részéről némi vonakodást látunk, hiszen jelenleg érinti, érinti a vállalkozásokat a válság, azonban nem vesztik el azonnal az állásukat. Mégis számolnunk kell ezzel a társadalmi kihatással, illetve következménnyel. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy a folyami hajózási ágazat egy különleges ágazat abban a tekintetben, hogy mint egy 15 évvel ezelőtt egy nagyon szabályozott ágazat volt, meghatározott árakkal és kapacitással, amelyet a tagállamok kezeltek, illetve az Európai Unió határozott meg. Az ágazat még emlékszik, hogy úgy mondjam, erre a keretre, ez a keret azonban ma már nem létezik. A jelenlegi Európai Uniós szabályok értelmében ugye nem lehet fix árakat meghatározni, a jelenlegi bizottsági, illetve folyamihajózási szabályok ezt nem teszik lehetővé. Ugyanez vonatkozik a leselejtezési sémára, amely jelentős finanszírozást jelentett akkor, amikor átalakulóban volt az ágazat a szabályozott formájából a mostani liberalizáltabb formájába. Tehát jó pár intézkedés merült föl a válság kezelésére most, azonban ezek nem biztos, hogy elérhetőek, vagy nem teszi lehetővé a közösségi jogszabály, joganyag, ami pedig a leselejtezést illeti, az erre rendelkezésre álló összegek elhanyagolhatóak, mint egy 35 millió euróról beszélünk, de ez a pénzösszeg nagyon sok célt szolgál majd, illetve nagyon sok tagállam igényt tart rá, hogyha ezt lebontjuk a folyadék, illetve a darabos rakományra, illetve megnézzük, hogy milyen intézkedésekre van szükség, akkor már rögtön nem jelentős összeg maradt fenn. Talán mondjuk tíz hajót lehetne leselejtezni erről, ezzel az összeggel. A leselejtezés inkább a régebbi hajókat, illetve a kisebbi hajókat illeti, érinti, ez pedig azt jelenti, hogy a kapacitás maga nem, a kapacitást igazából nem érinti közösségi szinten. El kell mondani, hogy a támogatási intézkedések, amelyeket meg lehetne valósítani, elsősorban tagállami szinten állnak rendelkezésre. Ugye megemlítettük a bankágazatot, illetve a gépjármű ágazatot, de itt a gazdaságéléntési csomagok nemzeti csomagok voltak, és csak korlátozott mértékben finanszírozta az Európai Unió. Tehát nemzeti támogatási csomagokról beszélünk, ezeket kell megvizsgálni, ezek között vannak olyanok, amelyek működnek, például ugye Hollandiára gondolok, novemberben, illetve januárban beszéltünk, ilyen csomag működéséről, működtetéséről nem könnyű elfogadni, hagyni egy ilyen programot. Természetesen, amint rendelkezésre áll, akkor megvitatjuk majd a holland kollégákkal, meg kell győződni arról, hogy ez a támogatási csomag megfelel a jogi háttérnek, a jogi keretnek, gondolok itt a versenyszabályokra. Reméljük, hogy ez a csomag majd meghozza a kívánt hatást. Ami pedig a hosszú távú kérdéseket illeti, infrastruktúrális, illetve szakpolitikai kérdéseket, ugye a jelenlegi politikánk idejük ad majd ki, illetve Kallas biztos jelölt úrral is beszéltünk már erről, megemlítettük az Európai Uniós szabályok korlátait, illetve azt is, hogy a nemzeti mentő csomagokról beszélni kell, és erre hajlandóak is vagyunk. Mindezt európai szinten lehetne koordinálni, és egy közös csomagot létrehozni, amelyel a korai nyugdíjazást lehetne támogatni, illetve társfinanszírozni a nemzeti csomagokat, a nemzeti programokat hiszen az európai program társfinanszírozást biztosít, a nemzeti programokat egészíti ki. Meg lehet vizsgálni az újraképzést, átképzést, továbbképzést, hiszen elképzelhető, hogy vannak olyanok, akiknek ugye el kell hagyniuk ezt az ágazatot, és máshova kell átkerülniük. Itt a továbbképzés fontosabb, mint az átképzés, hiszen hogyha válságról beszélünk, akkor jól képzett személyzetre lesz szükség, akkor, amikor az elkövetkező években majd ismét talpra áll ez az ágazat. Ezen kívül folytatni kell a láthatatlanabb munkát, amelyet a NIADES program keretében megkezdtünk. Ez az információs központok létrehozása, amely a folyami hajózási navigációt ismertebbé teszi a teherszállítás területén, hiszen ez az egyik probléma, a konténeres szállítás előtérbe került, főleg a rajnán emelkedett ennek a mértéke. Ehhez egy logisztikai hálózat is tartozik, illetve az úgynevezett zöld folyosós megközelítés. Ehhez azonban további információra van szükség, az információt terjeszteni kell, hogy a folyami hajózást többen kiaknázzák. Nos, nem hiszem, hogy a technikai részletekbe kellene bocsátkozni arra vonatkozóan, hogy ciklikus vagy pedig strukturális válságról van szó, szóval az biztos, hogy válság van. Kérdés, hogy milyen intézkedéseket kell hozni Európai Uniós szinten, illetve milyen döntéshozatali folyamatokat kell véglegesíteni valamint milyen forrásokat alkalmazhatunk. De ahogy mondtam, csak 35 millió euróról van szó, minden ágazatot idevéve. Természetesen ez is pénzforrás, ez is finanszírozás, és mivel válság van, fölmer a kérdés, hogy miért ne használjuk ki ezt az összeget, de lehet, hogy az úgynevezett puha intézkedések hatékonyabbak lennének, és valóban olyan programokat lehetne létrehozni, amelyek eredményt hoznak, ami az ambiciózusabb programokat illeti, mint például leselejtezés, attól tartok, hogy a rendelkezésre álló finanszírozás eléggé korlátozott. Tisztelt akkor nem tudom, hogy sikerült-e minden kérdésre választ adni, de hát ennyi időm volt. Köszönöm, Pakert úr. Tudom, hogy Vandalen alelnök szeretne némi eh, tisztázást kérni erre szánunk még néhány percet, mielőtt tovább lépünk. Aztán Wortmann Kohl asszony is hozzászólna. Kérem Van Dalen úr, hogy fogja rövidre. Öné a szó parancsoljon, és aztán Wortmann Kohl asszony következik. Na. Kiszabadok egy percre azt szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy nem beszélgethetünk már tovább, hogyha túl sokat beszélünk, programokat alakítunk ki, embereket képzünk, mint a TG eh, programban, akkor attól tartok, hogy a helyzet csak rosszabbodni fog. Említette a 35 millió selejtezési alapot, amit szét kell majd osztani, de hogyha ezt a felújítással együtt ö, ö, osztják ki, hogyha új tonnákat oszta, ö, alakítanak ki, tonnasúlyokat, és új hajókat állítanak be, akkor nem szabad el, elszigetelten kezelni az ö, seletezési alapot és akkor ezt a 35 milliós összeget még növelni is lehet. Másfelől azt gondolom, hogy a, a régevi hajók, amelyek ö, ö, szennyezőbb jellegűek, ezeket ki kell cserélni, ami azt jelenti, hogy az ágazat környezetvédelmi helyzete is javul. Ez, ezeket is el kell mondani. Köszönöm szépen, Hortman Kolaszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném megtudni, hogy mikor ül össze ez a bizottság, munkacsoport, és mikor mutatja be eredményeit a parlamentnek, hiszen nagyon sürgős a helyzet, ezért sokkal konkrétabb intézkedéseket várunk. Tehát a munkacsoport mikor mutatja be eredményeit? Paké úr következik. Köszönöm szépen. Ö ezt én szó tovább szeretném vitatni a, az újak és újak, régiek és újak kombinálásának az a problémája, hogy a szabály értelmében nem találunk új hajókat, hiszen nem nyújtottak be rendelést a túlnőtt kapacitás miatt. Megrendeltek 150 hajót, megbízás történt a megépítésükre, tehát az kísérletezések önmaga érdekében történhet. Tudom, hogy ön sokkal jobban érte az ágazathoz, mint én, és nagyon szívesen megvitatom ezt önnel, hogy mikor történik ez, az nem csak a szakértői csoporton múlik, meg kell ezt beszélnünk a Sim Kallas biztos jelöltel, de Február során szeretnénk lezárni az elemzést a, holland hatóságokkal. A holland hatóságoktól is várjuk a tervezetet, amely nem készült még el. Nagyon sok ötletet megvitattak velünk, azonban nincsen, nem készült még el egy teljes tervezet, amely fontos része lesz bármely támogatási csomagnak, amelyet európai szinten koordinálunk. Tehát mindenképpen függünk ettől a tervezettől, ezért nem tudok önnek most dátumot megjelölni. Egyidejleg azonban pont a helyzet kritikusága miatt cselekednünk kell, ezért február a mi határidőnk, ezre lezár, februárban lezárjuk az elemzést, és a politikai keretek, valamint a holland ötletektől függően majd visszatérünk térni, és el tudjuk mondani önnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök és köszönöm szépen az érdekes vitát is. Ezt figyelemmel kísérjük a bizottság részéről. Ez egy olyan terület, ahol fokoznunk kell a tevékenységünket. Köszönöm szépen, hogy felhívták a figyelmet a problémákra, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. Következő napi rendi pontunk az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egy európai fel, fellépési keret felé című fehér könyve. Dominik Vlasto az előadó, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha szabad. Hadd köszönje meg a kollégáknak a hozzájárulásokat a véleménytervezethez. 38 módosítást nyújtottak be, én pedig azokról beszélek, amelyeket elfogadtuk. Minden javaslatot támogattam, amelyek lehetővé teszik, hogy javítsuk a éghajlatváltozásról összegyűlt tudást, mert csak akkor, hogyha jobban értjük a jelenséget, csak akkor lehet lehetséges elérni azt, hogy a szállítás és a turizmus ágazat a legjobban tud alkalmazkodni az éghajlatváltozás kihívásaihoz. Ezért bátorítjuk a jó gyakorlatok kicserélését és a tapasztalatcserét a területen. Fontosnak tartom még elmondani, hogy megkérjük a bizottságot, hogy integrált és szisztematikus módon álljon hozzá a problémához. Ez egy olyan probléma, amelyel csak akkor tudunk foglalkozni a közlekedés szállítás szempontjából, eh, valamint eh, a közegőségügyi és energiaügyi politikák figyelme vételével, hogyha ezek együtt működnek. Nem szabad elhanyagolnunk azon e- területeit az Európai eh, Uniónak, amelyek sért, sérülékenyebbek, mint a tengerparti és hegyes, hegyvidékek, hiszen ez a sérülékenység tovább fokozódik a éghajlatváltozás hatásait követően, és, és ez gazdasági problémákhoz is fog vezetni, és ezt nem tagadhatjuk. Ezért van szükségünk arra, hogy segítséget nyújtsunk minden gazdasági szereplőnek ezeken a területeken, amelyek annyira sérülékenyek. Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni. Az éghajlatváltozást követően azt kell elérnünk, hogy az szállítási ágazat egészében Eh, álljon helyre. Nem szabad se, ezen belül semmiféle szállítási módozatról elfelejtkeznünk, egyiket sem hagyhatjuk ki. Együttműködtem pár kollégával a kompromisszumokat illetően. Eh, abban sikerült kompromisszumot elérnünk, hogy eh, jelentősen kell fokoznunk a beruházásokat a kutatásba és a fejlesztésbe, annak érdekében, hogy a szállítási módozatokat alkalmaz, alkalmassá tegyük az éghajlatváltozás kihívásaira, és az extrém éghajlat ég, időjárási körülményeknek. Ez az A kompromisszum, és ez azt jelenti, hogy van egy új bekezdésünk, és a kiadásokat is fel kell használni a olyan körülmények csökkentésére, amelyek az éghajlatváltozásból erednek, a következőt kell tennünk. Támogatnunk kell a környezetbarát autók kialakítását, az intelligens szállítási rendszerek fejlesztését, és ez azt jelenti, hogy szabályoznunk kell a közúti, vasúti, légi és tengeri szállítást, ahogy már korábban is említettük ezt a nap során. Támogattam azokat a javaslatokat, mint a 11-es és 14-es, melyek azt érik el, hogy a, a városi e, szállítási módokat integrálni fogják. Ezt a bizottság is javasolta a múlt szeptemberben. Végül pedig az az érzésem, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk olyan kiigazítási intézkedésekben, amelyeket finanszírozni vállaltunk. Először arra kértem a bizottságot, hogy gondolják el át azokat az innovatív finanszírozási módosokat, amelyek nem jelentenek nagyobb eh, terhet a vállalkozásoknak. Ezt az véleményemet nem osztotta minden kollégám, de eh, beszéltem velük, és végig gondoltam a kérdést, és sikerült kompromisszumra jutnunk, amely konkrétan elmondja, hogy a szennyező fizet elvet kell tiszteletbe tartani, ezzel egyidőleg megkérjük a bizottságot, hogy elkészítse ki a finanszírozást a új módon, hogy mobilizálja a struktúra és alapok egy részét a gazdasági helyreállító programban. Ami a vállalatokat illeti, minden szállítási ágazatban fokozatosan kell integrálni külső költségeiket, amelyek az éghajlatváltozáshoz kapcsolódnak. Kedves kollégák, ezt akartam elmondani arról a munkáról, amit a módosításokkal kapcsolatban végeztem, amelyet önök benyújtottak. Mielőtt a kisebb részleteket megvitet, megvitetjük, amelyben még nincs egyetértés, hadd mondjam el önöknek, hogy nagyon fontos az, hogy a mi szakbizottságunk olyan álláspontot fogad el, amely nagyon egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben, és amelynek jelentős következményei lesznek a jövőbeni szállítási szakpolitikákra. Beszél, találtam, találkoztam Pródi kollégával, aki a Környezetvédelmi Bizottság jelentés előadója, ő a vezető előadó, és azt mondta, hogy számos aggodalmunkat osztja. Hangsúlyozta azt is, hogy hogy azt szeretné elérni, hogy az ő jelentése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra szorítkozna, és nem akar e, kitérni az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. Mi úgy érzezzük, hogy meg kell próbálnunk elérni azt, hogy a mi javaslatunk beintegrál, be, beintegrálódik az ő jelentésébe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hét felszólaló van a listámon jelenleg. Szeretném felhívni a figyelmüket az időrövidségére. Most már nyolc hozzászólunk van. Gross úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, és szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy segítetek neki a kompromisszumokban, Szeretném hangsúlyozni, hogy ami az éghajlatváltozást illeti, és a szállítási ágazat fejlesztését. Nagyon gyakran szóba kerül ez az ágazat, bár nem ismerik el teljesen ennek jelentőségét ebben a házban. Tehát hadd tegyek most egy kezdeményezést. Elfogadva a tevékenységekről foglalt állásfoglalást, a fontos az, hogy a mi fi, vi, fi, véleményünket figyelembe vegyék, mert hogyha nem, akkor sem ér véget a világ, de ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy a kibocsátás 25%-át el a szállítási ágazat, és hogyha van pénz, akkor nem szeretnénk, hogyha az történne, hogy a gazdasági válság ban beszélünk a szállítás ágazat jelentőségéről, de egy fillért nem kap, amikor szüksége van rá. A szállítás tekintetében figyelembe kell venni az energiát is, amiről már nagyon sokat vitatkoztunk ebben a szakbizottságban. Beszéltünk már egy-két kérdésre az utolsó pillanatban, hadd tisztázom az EPP álláspontját. Szám, szerintünk először is ösztönzőket kell teremteni a szállítási ágazat gyártóinak, és ennek a költségeit megfelelően kell elosztani, arányosan kell elosztani. A, fizető, a szennyező fizet elveit alkalmazni kell, mindig is ezt akartuk, ehhez ragaszkodtunk az EPP-ben, de hadd hangsúlyozom, hogy számunkra nem csak az a fontos, hogy a szennyező fizessen, hanem az is, hogy ezt a pénzt a szennyezés csökkentésére lehessen felhasználni távlatilag. Erről már sokat vitatkoztunk nemrégiben, és ez a két dolog összefügg szerintem az ösztönzők és a költségek megfelelő elosztása. Ennyit szerettem volna elmondani, és szeretném megköszönni a kollégáknak az együttműködésüket. Köszönöm szépen, köszönöm Gross úr. Szanalova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom. Először is a frakciónk nevében szeretném kifejezni hálámat az előadónak a dokumentumért, és azt is, hogy végig gondolta mint a 38 módosítást, és megpróbált egyetértésre jutni, és szerintem legtöbb esetben sikerült is ez neki. Szeretném elismerni azt, hogy a módosítások és az én frakcióm által benyújtott módosítások eléggé összefüggnek, a, és kapcsolódnak az előadó véleményéhez. Tehát szeretném elmondani, hogy az én frakcióm támogatni fogja ezt a jelentést a szavazásnál. Az egyes javaslatokat illetően elismerjük, hogy ön támogatja a szennyező fizet elvét. Számos javaslatunkban elismerjük a beruházások jelentőségét a szállítási ágazatban, valamint a rugalmasság elvét is szeretnénk elősegíteni, támogatni. A másik kérdés a kutatás és az innováció az éghajlatváltozás összefüggésében, valamint a fenntartható városi mobilitás kérdése. Egy következő téma pedig nagyon érzékeny területeket érint. Ebben támogattuk a tengerparti és hegyvidéki területek problémáinak kérdését. Ezeken a területeken változás várható, éghajlatváltozás, és végül szeretném támogatni az összes technikai és biztonsági tartalmú módosítást. Köszönöm szépen a munkáját! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor utoljára beszéltünk erről, egyetértettünk abban, hogy a, nem, sok, nem elég figyelmet szentelnek a szállításra, és amikor felkészültünk erre a vitára, éghajlatváltozási vitára, az emberek a közúti szállításra mutogatnak, és ez részben igaz is. A legtöbb megjegyzést megtették, és el is fogadta az előadó a kompromisszumos módosításban. Sokkal többet kell befektetni az kutatásba, ebben mindenki egyetért. És különös figyelmet érdemel a hegyvidékek és tengerparti vidékek, városi vidékek védelme, mindezek fontosak a szakbizottságunknak. Elfogadjuk a szennyező fizetelvének alkalmazását a szállítási szektorban, hiszen ez segíti elő az európai belső piacok működését. Tehát amikor az éghajlatváltozásról beszélünk, akkor ezt igen, védenünk kell, azonban óvatosan kell bánnunk azzal, hogy mit várunk el a szállítási ágazattól, ennek jövőjének biztosítása érdekében Eh, idén ez lesz a legnagyobb eh, problémánk. Természetesen csökkentenünk kell a eh, szállítási ágazat gázkibocsátását, annak azzal egyidejűleg, hogy elérjük, hogy a kibocsátás csökkentéshez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elken asszony következik. Ja, tak, Herr Formand. vi Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldeknél nem fogadjuk el a kompromisszumokat. Ez, e, korábban nem láttam ilyet, és nagyon nehéz ez számunkra, hogy most elemezzük, és azt mondjuk, hogy most kell megvizsgálni a kérdést. A parlamenti együttműködés nem igazán működik ebben a kérdésben, most pedig tehát e, javaslatokat kell megvizsgálnunk, de nem tudunk válaszokat adni arra, hogy miként fogunk erre szava, erről szavazni. Ezért hadd mondjam el azt, hogy azon módosításáknál a, a legtöbb módosítás túlságosan általánosan van megfogalmazva. Ez a tervezet elsősorban az alkalmazkodásról szól, de ijesztő számomra azt hallani, hogy Pródi úr azt mondja, vagy azt mondjuk, hogy Pródi úr azt mondta, hogy nem szabad a szállatási ágazat e, e, széndiokszid kibocsátásáról foglalkozik. Ha nem most tesszük, akkor mikor? Szerintem e, ezek a javaslatok összefognak a bizottság javaslatával. Mindezek hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz és az ezzel kapcsolatos munkával. És hogyha kidolgozunk egy James Bond modellt, amelyben E, e, vízzel működő autókat használunk, a feladatunk az, hogy megakadályozzuk, vagy legalábbis csökkentsük az autók éghajlati hatásait, a parlamentben nekünk az a, ez a feladatunk, és a bizottság is azt mondta, hogy mindenképpen kell tenni valamit, de nem látok semmit, úgyhogy nagyon remélem, hogy a módosítások, amelyeket mi nyújtottunk be, és a többiek, valóban azzal foglalkoznak, hogy miként tudjuk elősegíteni azt, hogy ezt megszavazzák. De nem tudom, hogy mir, miről beszélt a bizottság, mert nem voltam jelen a kompromisszumos javaslat megvitatásának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Foster asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Az ICR részéről természetesen megvizsgáltuk ezt a kérdést. Én nem tudjuk, hogy a Környezetvédelmi Bizottság milyen eredményre jut, de annyit le lehet szögezni, hogy Glasztó asszony próbálta reálisan megkér, megközelíteni ezt a kérdést. Közlekedési bizottság vagyunk, és a különböző közlekedési módokra szükség van. Hogyha megnézzük a kompromisszumos módosító javaslatokat, hogy ezeket most kaptuk meg, ezeket is tanulmányozni kell. A Vlasztó módosítók kapcsán három-négy kivételével támogatni tudjuk ezeket, és valóban ugye kompromisszumra volt szükség ezeken a területeken, például ugye a hegyi területekre gondolok, és az egyéb veszélyeztetettebb területekre. Tehát ebben a jelenlegi fázisban annyit mondhatok, hogy reméljük támogatni tudjuk majd ezt a dossziét, majd meglátjuk, hogy az eszmecsere hogyan alakul. Ami engem aggaszt némileg, az a megfogalmazás. Hiszen eh, amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor a globális felmelegedés helyett a klímaváltozásról beszélünk. Lehet, hogy azért, mert az elmúlt hónapokban mínusz 20 fokos hidegek voltak. A kollégák azonban rámutattak valamire, ami nagyon fontos, ez pedig a szennyezés. Ez a szó pedig kulcsfontosságú a dosszié tekintetében. Tehát, hogyha megnézzük a kutatásra vonatkozó módosítókat, Nos, azt hiszem, hogy a közlekedési ágazat védelmében el lehet mondani, hogy nagyon nagy pénzforrásokat szántak a kutatásra, itt pedig reálisan kell nézni a helyzetet, a tagállami bevételekre nagyon nagy szükség lesz a következő években, hiszen nagyon sok területen szükség van kutatásra. Azt hiszem tehát, hogy pragmatikusan kell megközelíteni a kérdést, amikor a kívánságlistát összeállítjuk. Jó tehát, hogy beszélünk erről a kérdésről, és ahogyan mondtam, az ICR részéről nagy mértékben, illetve összességében támogatjuk a, a jelentést, illetve a Flasztó azt, hogy módosító javaslatait. Döntés azonban majd a csütörtöki szavazáskor születik. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Szerdán lesz a szavazás, csak hogy pontosítsuk ezt a kérdést. Ájla Szender asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, először is köszönettel tartozom Flasztó asszonynak a vélemény összeállításáért, illetve köszönettel tartozom azért is, mert tárgyalt a módosítók benyújtóival, az jelentéstevőkkel, illetve a Környezetvédelmi Bizottság jelentős tev, jelentéstevőjevel is, és szerintem ez jó kompromisszumra vezet, illetve nagyon radikális gondolatok születhetnek időről időre, hogyha ezt azonban nem vitatjuk meg a, a legilletékesebb jelentéstevővel, akkor nem jutunk semmire. Örülök annak, és köszönettel tartozom azért, hogy ezt a kérdést fölkarolta. Ami a kompromisszumos módosító javaslatot illeti, részünkről nincs probléma, a többi megjegyzést pedig feljegyeztem. A C kompromisszumos módosító kapcsán lenne egy megjegyzésem, amely részben Katra asszony módosítója. Egy kérdésem lenne, hogyha szobali módosítót nyújtunk be, akkor a szennyező fizet elvel együtt, illetve amellett kimondhatnánk-e a különböző modalitások alkalmazásának fontosságát, tehát a co-modality szó használatát. Én inkább ezt a megfogalmazást támogatnám, Természetesen szeretnénk, hogyha minden közlekedési módozat igazodna az éghajlatváltozás kihívásaihoz. Azonban pozitív fényben látjuk a dolgokat, illetve támogatom azt a gondolatot is, hogy új állásokat kell teremteni, hiszen ez is egy rendkívül fontos elv az éghajlatváltozás kapcsán, és látom, hogy Vlasztó asszony ezt is bevette, mondván, hogy környezetbaráti munkákra, munkahelyekre van szükség. Vannak, akik csak az alkalmazkodásról beszélnek. Nos, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az éghajlatváltozás történetében a megelőzés, illetve a megvalósítást már megvizsgálták más területeken is, méghozzá pozitív eredménye, hiszen az Európai Unió az alkalmazkodás egyik élharcosa. A tagállamok tudják, hogy az alkalmazkodást meg kell vas- valósítaniuk, és hogyha a harmadik országokkal vetjük össze az Európai Uniót, akkor néha ugye nehéz változásokat bevezetni ezekben az országokban. A megelőzés rendkívül fontos. Elnök, köszönöm szépen, Krauer úr. Problems löst noch keins. Und ein Plan ist keine Aktion. Und das fehlt. Itt konkrét lépésekre van szükség és ez hiányzik a jelentésből. Az elején azt mondja a jelentés, hogy 2020-ra 20%-kal csökkenteni kell a CO2 kibocsátását. Lehet, hogy ezt elérjük, lehet, hogy nem. De a radikális változtatások nélkül ezt sosem fogjuk megvalósítani. A közlekedési ágazat a CO2 kibocsátás 30%-áért felelős, és 90 óta, 1990 óta ez 35%-kal növekedett, ez a részesedés. A fűtés területén sikerült eredményeket elérni, de hatalmas beruházások eredményeképpen. A közlekedési ágazat fontos szerepet tölt be ebben a kérdésben új célkitűzéseket kell meghatározni. 20%, 30%, 10%, mit akarunk, vagy pedig egyszerűen csak stabilizálni akarjuk a, a jelenlegi helyzetet 2020-ig, most nem tudjuk, hiszen pontos célkitűzést senki nem említ soha, ha pedig nincs célkitűzésünk, azt nem lehet megvalósítani. Tehát ismét fölteszem a kérdést, miért ismételgetjük a bizottság hibáit, a biztos jelölt nem adott választ arra a kérdésre, hogy szükség van-e a CO2 kibocsátás csökkentésében egy konkrét célkitűzésre a közlekedési ágazatban. A zöld képviselők kritizálták is ezt a hiányosságát, azt mondták, hogy legalább 20%-os csökkentésre van szükség 2020-ig, legalább ezt, mint célkitűzést meg kell határozni. Igen, igen, ön is részt vett ebben a vitában, és a többséghez tartozott. De úgy tűnik, hogy a jelenlegi vitából kimarad a célkitűzés, erre pedig szükség van. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să o felicit pe doamna Vlasto pentru opinie. Într-adevăr, discut... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok Rostó asszonynak a jelentéshez. Itt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról beszélünk és e téma kapcsán rendkívül fontos az áradások megelőzésére is kitérni. A Galileo projekt, illetve az űrpolitika rendkívül fontos ezeken a területeken. Illetve azok a jövőbeli lépések, amelyek a kulcsfontosságú infrastruktúra megőrzését tűzik ki célul. Van még valami, ami a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel kapcsolatos. A tengeri szállítás kapcsán elmondhatom, hogy kértük, hogy ez az ITS rendszer, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszer részét képezze. Nagyon fontos hangsúlyozni a vasúti közlekedést, a vasúti szállítást, különösen a teherszállítás területén. Ugyanígy a gyors ö, vasutak is nagyon fontos szerepet töltenek be. És végül, de nem utolsó sorban, hiányoznak a pénzforrások. Ambiciózus célkitűzéseink vannak, de nincs kellő anyagi háttér. Ezen kívül intelligens szállítás, illetve közlekedési rendszereket kell alkalmazni a kibocsátás csökkentése érdekében, illetve a hatékonyság érdekében. Merci, Monsieur le Président. Euh, à mon tour de remercier Madame Vlasto, la rapporteure de son... Köszönöm szépen, én is szeretném megkösz, megköszönni Vlasta asszony véleményét, amely nagyon sok fontos és érdekes dolgot mond el, amit legtöbben támogatni tudunk. Amikor azonban a szennyező fizet elvére térünk, azt én támogatom, a zöldek és a környezetvédők már 20 éve támogatják. Emellett ez a vélemény nem mondja el azt, hogy az ágazat 27%-át termeli a kibocsátásoknak, amely jelentős probléma és nagy ellentmondás is. Ezért gondolom azt, hogy Alkonasszony ezért nyújtotta be a módosítását, a jelentés megmutatja, hogy mennyire nehéz számunkra eh, elérnünk a mobilitást a 21. században, és eh, hiszen erre van szükségünk annak érdekében, hogyha csökkenteni akarjuk a eh, szénlábnyomunkat olyan városokban, amelyek teljesen bedugultak már és olyan állampolgárok számára, akik teljesen elfogadhatatlan körülmények között élnek. Szeretnénk felülvizsgálni dolgokat, például a, a autók megosztásának kérdését, ahelyett, hogy egy, egy személy tulajdona legyen. A villamosok, melyek összekapcsolják, amelyek behálazák Antwerpent, egyébként pedig egyre több közlekedési katasztrófát látunk. Túl kell lépnünk a fehér könyvön, a jövőre kell gondolnunk, olyan közlekedési csomag kell az egész ágazatnak, amely minden ágazatot lefed, a közútit, a tengerit, a vasútit, stb. És amely megteremti a szükséges forrásokat is, <clears throat> és lehetőséget tesz a, tett a kutatás számára is. A bizottság részéről Delszál úr Monsieur le Président. Je voulais remercier mme Vlasto et les autres membres du comité transports pour les... Köszönöm szépen, elnök úr és Vlasto asszony, köszönöm a módosításokat is a szakbizottság tagjainak. Hallottam, hogy figyelembe veszik a, vigye- a véleményt a jelentésben, és ez lehetővé teszi, hogy megmutassuk, hogy mennyire fontos a szállítási ágazat a Eh, éghajlatváltozási sérülékenység elemzésében. Mert igaz, hogy ez az ágazat egészen mostanáig nem eh, kapott annyi elemzést, mint más ágazatok, mint például az egészségügy vagy a mezőgazdaság, ahol a sérülékenységi elemzéseket eh, sokkal mélyebben hajtották végre. Ezért egyetértünk a véleménnyel, hogy a jelentésnek az, az alkalmazkodási, kiigazítási intézkedésekre kell koncentrálnia, hiszen más bizottsági dokumentumok már figyelembe vették azokat a szakpolitikákat, amelyel csökkenteni lehet a, kibo- a közle- szállítási ágazat kibocsátásait. Úgy érezzük, hogy ezt lefedhetik az kompromisszumos megállapítások is, és kapcsolatot lehet teremteni a klímaváltozás csökkent, hatásának csökkentésével, oly módon, hogy megmutatjuk, megmutatjuk ennek e, fontosságát, és figyelembe vesszük a fenntartható fejlődés céljait. Különösen oly módon, hogy e, a szennyező fizetelmét elvét alkalmazzuk, és ennek e, a alkalmazásával elérjük, hogy ez színek van non módon alkalmazza a modernizációs intézkedéseket szállításban és infrastruktúrában. A bizottságban ahogy ezt a fejkönyv is elmondta, azt szeretnénk elérni, hogy az adaptációs intézkedéseket beilleszik minden szállításra foglalkozó dokumentumba, és ezt önök látni fogják a szakpolitikai dokumentumokban, amelyet a szakbizottság, amit a bizottság a jövőben bocsájt ki a fehér könyvben, valamint a kutatási keretprogramban is dolgozunk továbbá azért, hogy felhasználjuk a létező, már meglévő forrásokat, különösen a struktúrális alapokat, hogy olyan intézkedéseket segítsünk elő, amelyek rövid távon hoznak hasznot. És felkészülünk arra, hogy együtt dolgozunk a közlekedési szakbizottság titkárságával annak érdekében, hogy elkészítsük ezt a véleményt annak érdekében, és elérjük azt, hogy ezt be, beilleszik a környezetvédelmi szakbizottság véleményébe. Most a jelen előadója a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném újra elmondani két kollégának, hogy lehet, hogy sajnáljuk azt a tényt, hogy ebben a véleményben nem arra kértek minket, hogy hogyan tudjuk, fel, fel, hogyan tudjuk felvenni a harcot az éghajlatváltozással szemben. Prodi úr egészen egyetemen elmondta, hogy nem ez a fehér könyv célja, mi nekünk az adaptációval kell foglalkoznunk. Szerettem volna ezt kihangsúlyozni. Senki nem kért engem arra, hogy a módosításokat átdolgozzam. Négyes módosítással kapcsolatban Pontosan ezért említettem minden szállítási módot semmit sem kizárva, és nem koncentrálva csak a vasúti vagy csak a közúti szállításra. Ezt akartam elmondani. Ami a turizmust illeti, ez szintén nagyon fontos kérdés a szállítás és a turizmus egymást feltételezi el, nem különíthetőek egymástól. Ezt akartam még elmondani. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm Vasztó asszonynak. Szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy erről szerdán fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk rá a következő napirendi pontra, az én saját jelentésemre egy technikai jelentés a transeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi irányítások, eh, irányításokról. Tartottam eh, informális eh, értekezletet az árnyékelőadókkal, és decemberben annak érdekében, hogy első olvasatra sikerüljön egyetértést elérnünk, és tudom, hogy a bizottságnak van mondani valója, és a tanács is esetleg szeretne hozzászólni. Az a parlament jogi szolgálata arról tájékoztatott, hogy mi a pozitív eredménye a konzultációs munkacsoport munkájának és a jogi és a három intézmény jogi szolgálatának, és a jogi szakbizottság elnöke azt írta nekem, hogy ugyanez a következtetése, következtetése hogyha a jogi szolgálat elmondja, hogyha a javaslat semmiféle lényegi változtatást nem tartalmaz a javaslathoz képest a kodifikációs eljárásban sem, akkor a javaslat egyértelmű kodifikációs eljárást tartalmaz, semmiféle lényegi változás nem fog történni. Ezt azért mondom, mert jogi kérdéseket vetettek fel arról, hogy vajon az eljárást elfogadják-e, és ezt helyesen tették el. Ebben a tekintetben a jogi tanács az volt, hogy ez így rendben van. Ezért a tanács e, elfogadta a szöveget, és december 18-ai üléseken elfogadták a bizottság javaslatását mindenféle lényegi módosítás nélkül abban a szövegben, amelyben csak kisebb módosításokat alkalmaztak, és ezt látni fogják is a két módosításban. A térképek technikai kiigazítását illetően ez azt jelenti, hogy a városoknak a megfelelő neveket adtuk, ilyen apróságok. A javaslat eh, technikai tekintetben kodifikációs javaslat, jogalkotási szöveg. A bizottság azonban kénytelen volt eh, az átdolgozott eljárásban olyan szöveget létrehozni, amely kisebb módosításokat tartalmaz. A szükséges módosítások, ahogy mondtam, a tíz tagállam, 10 újonnan csatlakozó tagállam térképeit illeti 2003, a 2003-as csatlakozási e, dokumentum értelmében. Ez tartalmazza az egyes melléklet, a létező a, a, már létező, 15 tagállam létező térképei mellé. Ami a, a transeurópai a hálózatot illeti a tíz tag, eredeti tagállamban 2003-ban a csatlakozási dátum nem 2010, hanem 2020. Az világoság érdekében fontos az egyes módosítást felcserélni, az egyes mellékletet felcserélni, úgy, hogy tartalmaz az a térképeket, a helyes térképeket, a 27 tagállam helyes tér, hibátlan térképét. A jogi és politikai megerősítéseket követően azt javaslom önöknek, hogy fogadjuk el a szöveget, ideértve a kisebb módosításokat és kiavításokat, amelyeket a tanács javasolt, és zárjuk le az aktát az első olvasat után. Hogyha ez sikerül végrehajtani, akkor azt javaslom, hogy a módosítások benyújtásának hatás, határideje február 3-a legyen, ennek megvitatása február 22-e, és a szakbizottságban 23-án szarvazunk erről, a plenárisban pedig márciusban vagy áprilisban, mégpedig az első olvasatról. Ennyit akartam elmondani erről a napi rendi pontról. Gross úr következik. Ja, Köszönöm, elnök úr. Nem szeretnék mindent elismételni, amit már hallottunk, de mivel ez egy technikai jelentés, jelentős vita zajlott a e e ről és lezajlik ez majd rövidesen, és a kollégáim majd szót is kérnek. Ami a térképek elfogadását illeti, azzal nincsen semmi gondunk, 2020-as határidővel sincs, az EPP egyetemen támogatja ezt a jelentést. Köszönöm szépen, mondja az elnök Gross képviselőnek. Mi pedig most a módosítások technikai jellegéről beszéltünk. Alkadá úr, köszön, szót. Köszönöm szépen, egyetértek teljesen az elhangzottakkal. Ez egy technikai irat. A 30 perc természetesen e, nem elég, az a EPP egyetért az önök javaslataival, és az év során később e, majd vitatkozhatunk hosszabban is a tenti e, lényegéről. Köszönöm szépen, egyetértek önnel. A tenti tartalmáról vagy valószínűleg sokkal hosszabban kell vitatkoznunk. Stugias úr következik. Grazie, Presidente. Mi ritrovo nelle sue... Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, amit ön a jelentésről mondott. Később lesz majd lényegi tartalmi vita a jelentésről. A 2020 vége lesz az a dátum, amikor a bizottság benyújtja előadását, és akkor felkérhetjük a bizottságot, hogy ezt tegye meg gyorsabban, annak érdekében, hogy a szöveget a lehető leggyorsabban megkaphassuk. Köszönöm szépen. Kramer úr következik. Ezzel könnyű egyetérteni, technikai jellegű a jelentés. Lehet, hogy van véleménykülönbség a tartalmi életően, de a technikai jelegítétlen semmi. Zila úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a munkáját, és remélem, hogy a két javaslat alapján a tanács majd támogatni fogja a jelentést, és a véleményt a lehető leggyorsabban el tudjuk fogadtatni, és sikeresek leszünk. Mr. Köszönöm szépen, Kancia úr következik, mondja az elnök credo che non ci sia... A koordinátorom már szólt, nem hiszem, hogy kiegészíthetem azt, amit elmondott, kivéve egy tényt, ez az a szöveg, amely, amelyet alapként használunk majd a teljes körű vitához, és akkor azt hiszem, hogy majd alaposan fontolóra kell vennünk a tartalmi kérdéseket. Tehát nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a korábban megfogalmazott aggályok, tehát amikor a környezetvédelemről, az éghajlatváltozásról és így tovább beszéltünk, Nos, ezek nagy része azon múlik, hogy mi mit teszünk, és akkor milyen eredmények születnek majd a jövőben. Egyetértek tehát az elhangzottakkal. Én is mielőbb szeretném látni a tartalmi szöveget, hogy megvitathassuk ezt a jelentést. Alexander asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Valóban ez nem a tartalmi jellegű vita, nem erről szól ez a jelentés, azt majd az Európai Bizottságtól kapjuk meg, az lesz a végletes, végle, végleges jelentés. Most csak az új körülményekhez igazodik ez a jelenlegi anyag. Szeretnék rámutatni arra, hogy nem szabad elfelejteni a központi Pireneusi tengelyt. Azért, mert ez egy nagyon ellentmondásos kérdés, legalábbis arra felé, ahol én lakom. Mindenképpen figyelembe kell venni tehát ezt a tengelyt, és nagyon fontos ez akkor, amikor a térképet kigazítják és fölteszik majd az internetre. Igen, köszönöm szépen, mondja az elnök, mindig is nagyon nagy veszélyt rejteget a térképek használata, hiszen könnyű hibázni. Tikáó asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a prioritási projektek átdolgozása még folyamatban van, ugye a tentire gondolok, ami azonban ezt a jelenlegi jelentést illeti, illetve a hozzá kapcsolódó térképeket, ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Ami a térképeket illeti, a tengeri kikötőket mutatja a 5.1-es függelék, a balti tengert, illetve az északi tengert, az atlanti óceánt látjuk, illetve a földközi tengert, illetve annak nyugati részét, valamint a földközi tenger keleti részét, ugyan azonban a fekete tenger nincs rajta ezen a térképen, bár uh, Romániáról és Bulgáriáról szó esik. Ezeknek az országoknak a tengeri kikötőiről is esik szó, véleményem szerint, tehát egy módosító javaslatra van szükség. Sajnos a bizottság részéről a Fekete-tenger és az ehhez kapcsolódó tengeri folyosó nem kerül említésre. Remélem, hogy megtaláljuk majd a közös és jó megoldást. Sí, presidente, Következő hozzászóló. Igen, köszönöm szépen, nagyon röviden, elnök úr. Valóban egy technikai szövegről van szó, egy technikai jelentésről, ahogyan ön is elmondta. Mindenki egyetért abban, hogy születik majd egy politikai jelentés, amely fontos politikai döntéseket von majd maga után. Most az a feladatunk, hogy ezzel a szöveggel foglalkozunk, hogy ne legyenek majd később technikai jellegű kifogások, hanem nyugodtan dolgozhassunk, nyugodtan eredményeket produkálhassunk. Tehát meg kell próbálni valóban kihasználni most az időt. Elnök, a bizottság részéről Paké úrnak adom meg a szót, kicsit könnyebb helyzetben van, mint a folyami hajózással kapcsolatos dosszié esetében. Igen, tisztelt elnök úr, mondja Pak úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, tehát önnek a munkáját, illetve a hozzászólóknak is köszönöm a megjegyzéseket. Ugye egyetértenek a tanács első anyagával, ahogyan önök is rámutattak, kodifikációról van szó, átdolgozási eljárás formájában új alapot kívánunk létrehozni, amely keretében felülvizsgálatra kerül majd ez a politika 2010-ben. És akkor majd a rendes jogalkotási eljárás keretében vizsgáljuk meg ennek az anyagnak a tartalmi kérdéseit, és itt a parlament valóban betöltheti majd szerepét. Ami az ötös függeléget illeti, szeretném megnyugtatni a képviselőasszonyt, hogy a Fekete-tengerrel kapcsolatos projektek természetesen jogosan benne kell, hogy legyenek ebben a szövegben. Az új politika iránymutatásait is figyelembe kell venni, és az egész keretet, politikai keretet át kell dolgozni ennek fényében. Elnök, Február 3-a a módosító javaslatok beadásának a határideje, szeretnék emlékeztetni erre mindenkit. Most pedig lépjünk tovább a következő napi rendi pontunkra, ami a Eurovinyet, vagy Európai Matrica, matricával kapcsolatos anyag. Ne felejtsék el, hogy a koordinátorok egy prezentációt kívánnak bemutatni a Eurovinyetta kapcsán a közlekedési főigazgatóság ezt meg is tette. A Szavjai Közös Kutatási Központ egy tanulmányt készített, a közvetlen és közvetett hatásokat vizsgálták. Az 1999 per 62-es irányelv átdolgozásáról van szó, és ennek hatásairól. A tanulmánynak az a célja, hogy megnézze, milyen eredményeket, milyen változásokat hoznak az új jogszabályok. Decemberben vitatta meg a munkacsoport, és a svéd elnökség keretében ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor az euró matricáról volt szó. Európai matricáról volt szó. A tanulmány rendelkezésre áll. Mindenki láthatja, hogy mit tartalmaz. Itt van Pascarelli úr? Megérkezett? esetleg egy öt percet még várhatunk rá. Nekem mindig azt mondták, hogy ha én öttől vagyok porondon, akkor érdemes egy kicsit hamarabb odaérni. Mert hát, hogyha elkezdődik ez, elkezdődik az, hogy, hogy a képviselők el-eltűnnek, akkor majd az a szokás is kialakul, hogy nem jönnek vissza de hát talán várjunk egy kicsit Pascarelli úrra. A bizottság részéről van-e valaki, aki esetleg föl tudná hívni? Igen? Kérem, tegyék meg. Akkor 8 perces szünet következik, és 5-kor folytatjuk.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 So, Mr. Pasquale, the floor is yours on the Pasquale úr, Adni a szó az európai matricáról foglalkozó tanulmányával, tanulmányával beszélünk most. Okay. Uh, good afternoon. Thank you very much, Mr. Chairman. Sorry for being a bit late, but <laughs> thank you. Um, well, I'm Örülök, hogy itt lehetek, és köszönettel tartozom az elnöknek, illetve a közlekedési bizottságnak, hogy időt szánnak erre a tanulmányra, hogy ezt bemutathatom, illetve eszmecserét folytathatunk ebben a témában. Ez az első lehetőség a bizottság számára, hogy bemutassa, milyen gazdasági következményekkel jár a jelenlegi irányelv átdolgozása. Ezt szeretnénk bemutatni az új parlamentnek, az új közlekedési bizottságnak, ugye a választásokat követően. Nos, egy-két diát készítettünk, nagyon gyorsan ezeket szeretném végigpörgetni, vagy legalábbis az első pár diát, amely, amelyet bevezetésnek szánok. Nagyon, nagyon remélem, hogy működik. Igen, kérem a második fóliát, a másodikat. Igen, ez az. Nos, az európai matrica lényege, hogy a közlekedés külső jellegű költségeit fölvállaljuk. Megnézzük, hogy ennek mi is az ára. Ugye egyrészt a szennyező fizet elv, amely benne van a szerződésben az egységes európai okmány óta, ugye 80-as évek közepe óta. Ennek az elvnek az a lényege, hogy a valós költségek a közvetlen költségek, az infrastruktúra használatának költségei, illetve a külső költségek, és itt ugye nagyon sokféle definíciót használhatunk, ez igazából politikai döntés kérdése, hogy milyen külső költségekről beszélünk, például a levegőszennyezés vagy a forgalmi dugók kialakítása. Nos, mindezeket a költségeket a szennyezőre róná, és nem pedig az adófizetőre. A külső költségek felvállalása tulajdonképpen nem új költségeket jelent, hanem egyszerűen megváltozik az, hogy a költségeket hogyan osztják el egymást között a különböző szereplők. A következő fólia ennek az egész feladatnak a céljáról szól, mi az, amit az európai matrica, matricával kapcsolatos jogalkotás magával hoz. Egyrészt a CO2 kibocsátás csökkentését, ugye nagyon sokat hallottunk már a 2020-as célkitűzésről, az úgynevezett dekarbonizációról, tehát a CO2 kibocsátás csökkentéséről, és ez egy központi részét képezi a stratégiának, annak a stratégiának, amelyet Parózó úr fog majd bemutatni. Kallasz úr is utalt erre a stratégiára meghallgatása során. Ezen kívül az infrastruktúra hatékony használatát szeretnénk el, előre mozdítani. Nem csak a közútról van szó, hanem minden infrastruktúráról, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket is javítani szeretnénk. Kevésbé szennyező gépjárművekre van szükség, nem csak közúti, hanem minden gépjárműre gondolok. Hajókra, folyami hajózási kisebb bárkákra, hajókra, és végül, de nem utolsó sorban, beszéltünk a pénzösszegek elhatárolásáról, amely egy politikai kérdés. A tény azonban tény marad, további, további költségeket von maga után, az, hogy beruházunk a fenntartható közlekedésbe, a fenntartható szállításba. Az európai matricával kapcsolatos javaslat célja nem az, hogy modális változást hozzon, nem akarjuk büntetni a közúti szállítást azért, hogy inkább vasúton vagy más módon szállítsák ezeket a rakományokat. Nem, ez esetleg közvetett hatása egy olyan rendszernek, mely keretében átláthatóságot, igazságosságot szeretnénk bevezetni, illetve meg kell fizetni az infrastruktúra használatának az árát. Ezért a gazdasági szereplők számára megfelelő jelzést kell adni arra vonatkozóan, hogy milyen következményekkel jár bizonyos közlekedési módok használata. Hogyha a következő fóliát megnézzük, akkor itt nagyon jól látják, hogy egy átfogó stratégiáról van szó, nem egy új kezdeményezésről. Már 2001-ben született egy fehér könyv, amely a költségek beemelésére vonatkozott, internalizálására, de itt nem születtek különösebb eredmények. 2008-ban a bizottság egy új csomagot vezetett be, amely a környezetvédelmet előtérbe helyezi, az úgynevezett Greening Transport Package-ről van szó. Az áruk szállítása a 78-80 százalékot tesz ki. Nagyon fontos, hogy a közúti közlekedés, amely az egyik legfontosabb és legnagyobb jelentőségű is ide tartozik, azonban a többi közlekedési módozatra is kitér ez a javaslat, tehát a vasútra, a légi közlekedésre, a tengeri, illetve a folyami hajózásra is. Az IDS-ben már benne van a légi közlekedés, illetve az Egységes Égbolt program, a Cezár program keretében mind azt a célt próbáljuk megvalósítani, hogy hatékonyabb legyen a légiközlekedés, kevesebb legyen az energiaigénye, és ezért fenntarthatóbb legyen. Ami a vasútat illeti, az ezzel kapcsolatos jogszabályok lehetővé teszik a költségek beemelését, de a előkészületben levő javaslatok, amelyek amiket valószínűleg benyújt majd a bizottság, olyan intézkedéseket is tartalmaznak, amelyek a, konkrétan a vasútra vonatkoznak. És végül, ami a tengeri közlekedést illeti, a bizottság azon a véleményen van, hogy a tengeri közlekedés ugye univerzális közlekedési módozat, és ezért a bizottság a saját javaslatát szeretné kialakítani, hogyha a, ezzel kapcsolatos tengerhajózási szervezet nem nyújt be külön jogalkotási javaslatot, vagy külön intézkedést. Új szabványokat kell bevezetni, nem csak a teherautók számára, és természetesen itt már a közúti közlekedésről van szó. Fizetőkapukat kell bevezetni, és hogyha ez megtörténik, akkor fontos, hogy az interoperabilitás megvalósuljon, és ne legyenek fönnakadások a közlekedésben, a közúti szállításban. Nem kell, ne kelljen megállítani a teherautókat a fizető kapuknál. Például gondolok itt az infravörös technika alkalmazására, Fontos tehát, hogy kialakuljon egy egységes fizetőkapu hálózat. Éppen most folynak erről a tárgyalások. Tehát egy interoperabilitást kell megvalósítani, és ez is be kell emelni az európai matricával kapcsolatos jogszabályokba. A következő fólia A matricarendszer csak a nehéz gépjárművekre vonatkozik, a személygépjárművekre nem. Az elektronikus útdíszedésről már beszéltem. Az útdíjakat lehet differenciálni a járműk és útvonalak tekintetében. A jelenlegi jogi technikai megszorítások következtében azonban ez egyelőre nem működik vagy nem működik kielégítő módon, ahogy azt mi szeretnénk. Ezért is javasoltunk erősebb különbségtételt a korábbiakhoz képest. Kérem a következő diát. Az Eurovinyet irányelv felülvizsgálatának javaslata egy politikai kompromisszumot tartalmaz, amelyet a parlament és a tanács ért el amikor a jelenlegi euróvinyettát fogadták el 2006-ban. Az európai jelenlegi matrica lehetővé teszi, hogy a tagállamok infrastrukturális költségeket is, költségekért is díjakat vessenek ki, de másokért nem. A jellegi rendelkezések nem tiltják meg, hogy a tagállamok azt tegyék a privát autókkal, amit akarnak, vagy a motorokkal, a jelenlegi rendelkezések eh, elégtelenek bizonyultak. Az új javaslat eh, lehetővé teszi, hogy eh, mindössze három kül- külső költséget vá- vá- emeljünk ki, amelyek amelyeket feltérképezhetünk, a légszennyezés, a zaj és a torlódás a eredő költségek, és ezek a körülmények, ezek a feltételek lehetővé teszik, hogy a tagállamok ezt a külső költséget beemelhessék a díjszabásba. Ez egy közös módszertan mutat, felső költséghatárokat szab meg. Szerintem az első feltétel különösen fontos olyan időkben, amikor több tagállam, Franciaország, Belgium, Hollandia és Szlovákia is új, új díszabási rendszert vezet be saját területén, olyan területén, amelynek alkalmazkodnia kell az európai matricához is, de a tagállamoknak innovál, új módokat kell találni arra, hogy új útdíjakat vezessenek, mert még jobban tükrözik a szállítás költségeit. És hogyha Európában nem érünk el összehangolt jogszabályokat, az a veszély, hogy a periférián lévő országok diszkriminációt szenvednek, ezért alkottuk meg az a javaslatát, amely garantálja mindenkinek, minden tagállamnak, amelyek a központban vannak, és és illetve amelyek távoli területeken élnek, hogy egységes legyen, egységes rendszer legyen az egész közösségben. hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy támogatni akartuk ezt a javaslat nem csak a hatástanulmányal együtt, hiszen a hatástanulmány nem volt annyira szokásos, mint a korábbiak, hiszen 700 oldalt ölel fel, ki, kiterjedt gazdasági tanulmányokat tartalmaz. A kutatói központunk is végrehajtott egy tanulmányt, a Szeviai Intézetében a tanács kérése alapján azt kértük tőlük, hogy becsüljék meg a költség, költség, külső költséghatásokat a határokon átnyúló áruszállításban, becsüljék meg a termékek végső árát a bizottság javaslata alapján, ideértve a felső költséghatárokat, amelyeket mi vezettünk be annak érdekében, hogy ne legyen túlzó, túlságos, túlságosan magas díja csak az, ami gazdaságilag elfogadható. És azt kértük a kutatóközponttól, hogy ne csak a fiúknak készítsenek egy tanulmányt, hanem az életet vegyék figyelembe. Hat útvonalat választottak ki Európában, ahova alkalmazták eh, ezeket a szabályokat a bizottsági javaslatokban, olyan helyzetekre, amelyekben meghatározzák az eh, indulási időt, az eh, érkezési időt, a tranzit időket, a torlódási feltételeket, amelyekkel találkozhatnak, mindezt egy GPS rendszerrel követték. Hadd mondjak egy példát a következő dián látható. Ha vesszük például a színes Párizsi útvonalat, egy Euro 4-es terautó tekintetében ez volt az eredmény. Ezer szimulációt hajtottunk végre ugyanezen az útvonalon, különböző feltételek alapján, ami az időt, a torlódásokat, a sebességet illeti. Ez nem csak egy elméleti tanulmány, hanem az új szabályok élet, életbeni helyzetekhez való alkalmazása, és milyen különbségeket látunk a színes Párizs út, útvonalon, amely nagyon reprezentatív útvonal, hiszen színes kon, kontinent kikötő Portugáliában, Párizs pedig az egyik legnagyobb gazdasági és demográfiai, pénzügyi és fogyasztói központja az uniónak. Az útvonal tehát nagyon sűrűn használt, ez egy hosszú útvonal, 1844 kilométerről van szó, és az <clears throat> eredményeket a jobb oldali keretben láthatják, nem tudom, hogy olvasható-e. A járműkilométerre első külső költség díja átlagértékben 2,9 cent, a minimum az 2,8 és a maximum 3,4 eurocent között mogott. A teljes külső költség 54 euró, és a teljes szállítási költség 2038 euró tehát 2,5%-ról van szó, amelyel a szállítási költség megnövekedett. Ami a teljes díj százalékat illeti, a hangszennyezés mindössze 7%-át teszi ki a külső költségeknek, a torlódás 6%-át, a légszennyezés viszont 87%-át teszi ki. Könnyít a magyarázat, a környezetszennyezést, légszennyezést a teljes útvonalon fizetik ki, amíg a torlódási dugódíjakat csak ott fizetik ki, ahol a dugó, torlódás keletkezik, a piros szakaszokon, látják a térképen, és sokkal kisebb mértékben kell ezt fizetni a narancsárga szakaszokon. Hogyha most egy másik példát nézünk, a, ez a legrosszabb e, esetőség e, e, forgatókönyve. A Rotterdam-Kölni útvonal, amely nagyon valós helyzetet tükröz, egy nagyon, nagyon sűrűn lakott terület, te ez Európának, nagyon sok gazdasági tevékenység és nagyon sok szállítási tevékenység zajlik itt. Rotterdam kikötőitől az egyik legfontosabb gazdasági, német gazdasági eh, központba Kölnig. Az út sokkal rövidebb, 483 km mindössze. Itt viszont sokkal nagyobb a jármű kilométerre első eh, többletköltség, átlagosan 5,3 eurocent járműkilométerre lebontva, a minimum 4,2 és a maximum költség 8,8 eurocent között mozog. Ez a teljes külső költség, amely 5%-át teszi ki a teljes szállítási költségnek. A zajszennyezés költsége 5%, a dugóköltség 16% és a e, légszennyezés 78%, magasabb e, ebben az, ezen az útvonalon a dugódíj aránya. Azt kértük a kutatóközponttól, hogy számítsák ki, hogy ez miként befolyásolja a termékek árát, amelyeket ezen az útvonalon szállítanak, és vettük a kekszeket, a tuna szeleteket, a farmernadrágot és az autókat, mint termékeket. Minden terméknek adtok árat. Drága, 50 eurós farmernadrágokat vettünk figyelembe. A költségnövekedés, ahogy önök is látják, mindig kisebb, mint egy százalék, még a fél százaléknál is kisebb minden esetben, a legmagasabb költségnövekedés a tonhal szeletek esetében történt 0,34%-os tehát egyharmad százalékos növekedés. Nem akarok most humorizálni ilyen száraz előadásban, de ez azt mutatja, és ahogy a kutató központ is számította, és ahogy mi is, azt mutatja, hogy a végtermék árnövekedése elhanyagolható. Mi az, ami elhanyagolható? Elismerem, hogy a szállító költsége e, beintegrálható. Hogyha megnézzük a következő ábrát, azt látjuk, hogy a, a hat folyoson az átlag költségnövekedés e, átlagosan e, jármű kilométerre lebontva mindössze 4 euró cent, és a legrosszabb helyzetet az Rotterdam-Kölni útvonal jelenti. Egy euró négyes teherautó esetében, és a legutolsó, legfrissebb standard az euró 5-ös kamion standard, amely most kerül piacra, hamarosan. A jelenlegi gazdasági válságtól el tekintve az Euro 5-ös kamion környezetvédelmi elvárásai nagyon magasak. Mindezek 15-20%-kal növelik meg mindössze a költségeket, átlagosan a szállítási költség mindössze 3%-kal növekszik, ez 1,8-tól 5,2-ig százalékig terjed, A jelenlegi útdíjak Európában, amelyek 10 és 30 cent per járműkilométert jelentenek, ezek várhatóan 25%-kal fognak növekedni átlagban. Ez az egyes fe, díjtételektől függ majd, és ahogy a korábbi diánál mondtam, nagyon kis hatással lesz ez a termék végső árára. Tehát, hogyha a bizottság fenntartja ezt a véleményét, hogy a végtermék árnövekedése olyan csekéke, és egyáltalán nincs nagy hatással ez a szállítási költségekre, akkor miért hajtottuk végre ezt a tanulmányt? Azért, mert úgy véljük, hogy a makroökonomiai haszna ennek az internalizációnak jelentősen felülmúlja a mikro ökonomiai hatásokat, amelyek az új új útdíjszabásból erednek. Környezetbarátabb szállítást tudunk így elérni, és akkor, hogyha a gazdasági szereplők megfogadják a tanácsunkat, és átnyergelnek más szállatási módokra, amelyek hatékonyabb, hatékonyabbak, költséghatékonyabbak. A svájci példa mutatta annak a jelentőségét, hogy egyre kevesebb az, az üresen futó kamion. Nagyon sok kapun kell áthaladni Svájcban a kamionoknak, és ez sokkal jelentősen megnövelte a kamionok megterhelési tényezőjét a 28 tonnások esetében, nem haladta meg a 40 tonnát sem, de a svájciak elérik, elismerik, hogy az udíjak növelése megnövelte a, a kamionok megrakodási szintjét, és sokkal kevesebb az üresen futó kamion ezek a jótékony hatásai a rendszernek, és hogyha ez a logisztikai magatartás megváltozik, és ezeket elfogadják, alkalmazkodnak -e ez a változáshoz, miért nem illesztettük be ide a széndiokszid kibocsátást? Azért, mert a külső költségekben be akarjuk illeszteni az a alkalmazását, a dugódíjak eh, növekedése csökkenteni fogja a széndiokszid kibocsátást a csökkentett fogyasztás miatt, e- e- üzemanyag fogyasztás miatt, amelyet szintén objektív eh, kritériumok alapján számítottak ki, egy 8%-os eh, csökkentést számítottak ki, amely nem elhanyogalható és a dugók csökkenése is megtörténik akkor, hogyha a szállítók intelligens módon időzítik a szállításaikat, és ebből 7%-os csökkenés várunk, és 10-10 30%- a 7%-os az ö, autópályákon, és 10-30%-os az a másodrendű utakon. Mindez, hiszen a, ez a költségnövekedés mind a dugók ö, ö, miatt származik, 2,3 milliárdos nettó nyereséget szám, nyereségre számíthatunk, valamint sokkal fenntarthatóbb és környezetbarátabb szállítást érünk, így kisebb lesz a zajszennyezés. Az UDIS rendszer révén pedig a tagállamoknak 10-30 milliárdos bevétele ered a fenntartható mobilitásból, elismétlem, anélkül, hogy előre jelezném az összegelhatárolásokból eredő érzékeny viták eredményét. A végső, az utolsó dián a konklúziókat láthatják. A legfontosabb üzenete az, hogy, és erre szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét, hogy a külső díjszabás csak, csak kismértékben növeli a szállítás közelen költségeit, szerény módon növeli a nemzetközi szállítók költségeit, elhanyagolható a termék árának növekedése, és ezek a költségnövekedések elrettentő, vagy ha úgy mondjuk, ha úgy tetszik, ösztönzőként hatnak a szállítókra, azért, hogy újabb kamionokat szerezzenek be, és jobb döntéseket hozzanak a szállítási módokról. Globális makroökonomiai szinten pedig az internalizáció hatása az lesz, hogy kisebb lesznek a, kisebbek lesznek a dugók, kisebb a széndiokszid kibocsátás, és az így, szám, így eredő pénzösszegeket be lehet fektetni a fenntartható szállítási módokba, akkor, hogyha a tagállamoknak más a, prior, ki a költségprioritása. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Pascarelli úr. Kross úr a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr! Mai napon ugye a tanulmányt vitatjuk, és arról beszélünk, nem pedig a jelentésről. Mert ami engem ebben leginkább érdekel, az az, amit már hetek, illetve hónapok óta várunk, ez pedig nem más, mint a tanács álláspontja. Természetesen ez a tanulmány is érdekel, és nagyon jó, hogy elkészült ez a tanulmány, de ennek a tanulmánynak a valós célja a halogatás volt, az, hogy időt nyerjen a tanács. Hogy elhalasszák a döntést, és ne adják meg a fontos információkat az európai matricával kapcsolatban. Természetesen új információkat szolgáltat ez a tanulmány, azonban ö, nagy relevációkat nem hoz. A költségek beemeléséről, internalizálásáról van szó minden területen, de igazából ö, nem tér ki teljes részletekben erre ez a tanulmány. Kíváncsi vagyok a torlódási, a dugódíjakra, hogy erről hogyan is vélekednek, a néppártnak a véleménye egyértelmű. Tudjuk, hogy nem csak a nehézgépjárművek a felelősek a torlódásért, hanem az autók is. De hogyha a kamionokat akarjuk csak büntetni, akkor a torlódás lényegi problémáját nem fogjuk megoldani, illetve nem azzal foglalkozunk, hiszen a, kamionos, a kamion tulajdonosnak figy- fizetnie kell a késlekedésért is. De hogyha Strasbourgba utazunk, mondjuk a Strasburgi úton szerdán, azt látjuk, hogy igazából nincs torlódás. Tehát nem csak a nehéz gépjárművek okozzák a torlódást, a torlódási díjat mindenkire ki kellene rúni. Ezt fontosnak tartom. Aztán van még valami. kitört, kitért arra, hogy az európai matrica igazából nem hoz plusz költséget a vállalkozások, illetve a fogyasztók számára. De természetesen ez modális változtatást eredményez majd, és ez pedig költségekkel jár. A különböző ágazatoknak kezdeményezés, kezdeményező lépéseket kell tenniük. Tehát ez a jelenlegi gyakorlat ez a tanulmány azt mutatja, hogy nagyon kevés többlet költséggel jár majd az európai matrica, azonban lesznek ennek más következményei is. A lényegi kérdés azonban a pénzösszegek allokálása elhatár. Mire fogják használni a pénzforrásokat a mobilitás előremozdítására? Hogyha nem kapunk választ arra a kérdésre, hogy valóban arra szánják majd a pénzösszegeket, hogy a mobilitást támogassák, előre mozdítsák. Hogyha erre a kérdésre nem kapunk választ, akkor ö, egy hatalmas kérdőjel marad. Hogyha összevetünk bizonyos szállítási útvonalakat, ha megnézzük az Euró 4, illetve az Euró 5 közötti különbséget, hogyha megnézzük az Euró 4-ről az Euró 5-re való áttérést, akkor egyértelműen látható, egyértelműen látható, hogy mintegy 3450 eurós költséggel fog ez járni. Igazából nem tudom, hogy ez valóban valóban megfelelő ösztönző erőt képvisele. Igen, látom, hogy lejár az időm, elnök úr de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb kérdésekre nem kaptam választ a bemutatás során. Az európai matrica, matricával kapcsolatos tanulmány tulajdonképpen csak időt szolgáltatott a tanácsnak, a tanács csak időt nyert vele. Inkább a tanácsi álláspontról szeretnék itt vitatkozni, nem pedig erről a tanulmányról. Elnök, köszönöm szépen, még kilencen kértek szót, ezért lóbálom itt a kalapácsot arra kérek mindenkit, hogy fogja rövidre mondandóját. Het klopt, eh, vrees ik, wat meneer eh, Kroos zegt over de... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan Kroos is elmúlt, elmondta, egyértelmű, hogy miért született ez a tanulmány, időt akart nyerni a tanács. És ez azt jelenti, hogy még egy pár hónapot várhatunk a lényegi szövegre. Mégis azt gondolom, hogy hasznos ez a tanulmány, hasznos az, hogyha alaposabban megnézzük, milyen következményekkel jár az irányelv alkalmazása. Például ne felejtsük el, hogy jelenleg a külső költségek beemelése, illetve továbbadása tilos. Hogyha megváltoztatják az irányelvet, akkor először önkéntessé válik, majd pedig kötelezővé válik ez. Nem szeretnék itt erről általános vitát folytatni, hanem összpontosítsunk a tanulmányra. Az előttünk álló javaslatok alkalmazása azt az eredményt hozná, hogy nem minden külső költséget emelnek be, vállalnak föl, és a fontos ezt egyértelműen látni. Második megjegyzésem, korlátozott ennek a közlekedésre vonatkozó hatása, ugye maximálisan 5,2%-ot láttunk, illetve azt is megjegyezném, hogy a fogyasztót tulajdonképpen nem terheli pluszköltség. Azonban lesz ennek egy mellékes hatása, Euró 4 szabványról áttérünk az Euró 5-ös kamionszabványra, és hogyha ezt elépést megteszik a vállalkozások, akkor ez valamilyen pénzügyi hasznot hoz, tehát valamiért ezt megteszik, és ez azt jelenti, hogy modernizálják a flottájukat, tehát hatékonyabbak lesznek hosszú távon, pedig inkább fenntartható szállítási formákat fognak alkalmazni. Az európai matrica irányelv önmagában azonban nem elegendő ahhoz, hogy valóban fenntartható közlekedés, illetve szállítási rendszert alakítsunk ki azonban lényeges részét képezi azoknak az intézkedéseket, amelyek, intézkedéseknek, amelyeket a következő években kell majd meghoznunk. Meg kell győződnünk arról, hogy valóban meg is történnek, meg is valósulnak ezek az intézkedések. A következtetésem pedig a következő. a kormány mindig is pénzt akar, ha pedig a pénzeket megfelelően használják, akkor ennek további következményei lesznek, további előnyöket hoz majd. Ismét visszatérnék tehát a finanszírozásra, a pénzforrások alokálására. Azt hiszem, hogy ez uh, egy további pozitív előnyt hozna. Úgy tűnik, hogy az általam benyújtott kompromisszumot támogatják. Ez nagyon helyén valónak tartom, hiszen akkor, amikor benyújtottam, ez ellenvetésre talált. Hogyha egy tagállam a torlódási díjat be akarja emelni a rendszerébe, akkor azt hiszem, hogy ez minden gépjárműre ki kell terjeszteni, különben igazságtalan lenne a rendszer. Ennek az irányelvnek a megvalósítása mindenképpen hatással lesz majd, méghozzá átfogó hatással lesz majd, akkor, hogyha ezt a magángépjárművekre is kiterjesztjük. Azt hiszem részben válaszoltam így a kérdésre. És végül lenne még egy kérdésem azoknak, akik ezt a tanulmányt összeállították. Milyen hatása lenne annak, hogyha az infrastruktúrális költségeket teljes mértékben és szisztematikusan integrálnák. És a külső költségeket is integrálnák. Tehát, hogyha ezzel is foglalkozna a tanulmány. Ugye most itt csak a külső költségekre összpontosított a tanulmány, de mi, mi lenne az eredmény akkor, hogyha az infrastruktúrális költségeket is megvizsgálnák? Lehet, hogy érdemes lenne ezt mélyrehatóbban tanulmányozni. Azt hiszem, hogy egy jó tanulmányt látunk, és ez kicsit felfrissítje majd az eszmecserénket. Nagyon érdekes a vita, tudom, de 6 órakor be kell fejeznünk az ülést, eh, hogy a koordinátorok eh, találkozhassanak. Ezért kérem a képviselőket, hogy eh, fogják rövidre, most három percre korlátozzuk a hozzászólási időket. Hennes Plasa asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Egy konkrét kérdést szeretnék feltenni. Az az érzésem a tanulmányt követően, hogy hogyha a közúti szállítást nézzük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy nagyon sok előrelépés történt az elmúlt évben, években, és ezért most már sokkal kevesebb hatékonysági fejlesztésre van lehetőség. A tanulmányban nem tettek -e kellő figyelmet a teljes, teljesen megrakott kamionokra és az üresen, nem, nem üresen futó kamionokra, és ezért kisebb ezeknek a hatásfoka, mint ahogy azt a tanulmány sugalja, e, és ez elhanyagolható a tanulmány szerint. Hogyha euróban beszélünk, és nem százalékokban, ugyan, vajon ugyanez lenne az eredmény? A múltban 650 millióról volt szó, most már 2, valahány százalék millióról lenne hatalmas különbség ez is. Honnan ered ez a hatalmas különbség? És mi a költségenek a rendszernek? Mi a társadalmi költsége szemben az előnyökkel? És amikor az előnyükről beszélünk, egészen eltérőek a számok, hogy arra, arra lennék kíváncsi, mik a po pontos, konkrét számok. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök. Lichtenberger asszony következik. Ja, herzlichen Dank für die Präsentation der Studie. Ich teile nagyon szépen köszönöm az előadást és a kutatást. Egyetértek a kollégákkal, hogy a tanács szeretném megvitatni e, ezt kis időn belül. Mégis azonban, amikor közelebbről nézzük ezt a tanulmányt, a kutatást, vannak dolgok, amelyet e, már régen tárgyalunk, például az vállalkozásokra gyakorolt hatása Miért készült ugye kutatás a nagy kibocsátású szállatási módokról Svájcban, amelyet egy felvizsgálat követett, hogy hogyan lehetne némi rugalmasságot vinni a rendszerbe, amely érdekes perspektívát mutatott volna a jövőbeni vitákat illetően. Volt még egy kérdés Az elfogadási feltételekről önök beszéltek a határértékek megállapításáról, de ez, ez nem természetes velejárója a rendszernek. Ha megvizsgáljuk a árakra gyakorolt hatást, az szállítási folyosók tekintetében, akkor a fe, díszabás felső értékének meghatározása teljesen abszurd ötlet. <clears throat> Hogyha árpolitikát alkalmazunk, már, már pedig az, ami politikailag határozunk meg az árakat, a, akkor matematikai modelleket ö, ö, kell bevezetni az optimális ö, árak kiszab, kiszabásához. A felső díjszabás megállapítása a politikai megközelítés szerintem. Lehet, hogy kimaradtam, lemaradtam valamiről az ön előadásában, de több részletet szeretnék kapni egy kérdésben. Ha megnézzük egy modell hatékonyságát, árak tekintetben van egy alsó határ, nem lehetne lehetséges az, hogy egy felső haté- hatékonysági határértéket is megállapítunk, például, hogyha nincsen hatása Eh, és 3,4 centtel nagyobb összeget eh, alapítunk meg, eh, akkor azt szeretném javasolni, hogy kicsit rugalmasabb modell, modellt fogadjunk el. És akkor nem lesz meglepő, hogy nem voltam meglepve, amikor, azt mondta, amikor ön azt mondta, hogy az útdíjszabási rendszer 2010-re kompatibilis lesz. Én nem látom így a vitát hallgatva mindenki azt mondja, hogy minden ország azt mondja, hogy a saját rendszer a legjobb Európa számára. Én tehát nem vagyok olyan optimista a, azt életen, hogy 2012-re egységesíteni lehet az úti szabási rendszert. A második kérdésem. Ön konkrét intézkedésekről beszélt az európai perifériális államokat illetően. Van már egy diszkriminációs rendszerünk, azon államok, amelyekben a legtöbb szállítás zajlik, sokkal negatív hatásokat szenvednek, mint azok az államok, amelyek a külső, európai külső határokon helyezkednek el. Ezt soha ne felejtsék el. Végül a közlekedési dugók és torlódások ára, nem tudom, hogy ezt teljesen kiter, mindenki részletében foglalkoztak ezzel. Köszönöm szépen, mondja a következő hozzászóló. Látjuk, hogy vannak új érvek is, mint például több, több tagállam és a tanács álláspontját illetően az az elképzelés, hogy a külső költségeket már kifizetik. Az a kérdés, hogy kifizetik ki ezeket. Az én országom Lettországban még az első európai maticát sem vezették be, és az európai adófizető, és az, a lett adófizetők a saját költségeit fizetik be az e- infrastruktúrás projektekben, és ez nem igazán tisztességes szerintünk, hogyha jobban végig gondoljuk az új európai matrica irányelvet, akkor a légszennyezés illetően, amely a, amely a külső költségek négy, négyötödét teszi ki, a, az Oroszországot érintő döntések esetében, amelyek egyes időszakokra megtört, meg, megtiltja az orosz határ átlépését, és ezért hatalmas dugók alakulnak ki, akkor nem lenne tisztességes eh, Lettország esetében, az, amit Lichtenberg úr mondott, hogy a periférián lévő országoknak más problémáik vannak ebben az összefüggésben. Biztos vagyok abban, hogy ez a kutatás azt mutatja meg, hogy a végső ár, a, termékek végső árára gyakorolt hatás nem olyan jelentős, azonban ami a üzemanyag árak érintő spekulációt illető, életi, ez jelentősen jó, jó, sokkal jobban befolyásolja az árakat. Hogyha a döntésünket arra alapozzuk, hogy mi, ez miként befolyásolja a végső árat, akkor meg kell változtatnunk a döntéshozatali eljárásunkat is. Szeretném azt elmondani, hogy ha az önök országa az Európai Bizottságtól kölcsön, vesz kölcsön vagy a nemzetközi, vagy az IMF-től vesz fel kölcsönt, akkor könnyen elfelejtik azt, hogy ezeket a költségeket be, beépítsék, és akkor ezeket a költség, költségeket nem tudják beilleszteni. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom rövidre fogni, ahogy ön is kérte. Ez egy olyan téma, amivel mindannyian ismerősek vagyunk, és nem igazán változik a véleményünk se. A bizottság jelentése, ha szabad így mondanom, olyan, mint amikor bemutatják a bemegy mennyasszonyt, aki eh, tele van eh, értékeket, de mégis csúnya. A bizottság arról beszél, hogy nincsenek további költségek, de a végső termék ár növekedés is elhanyagolható. Mi akkor itt a lényege? Mert azt kérdezik a bizottságtól, hogy miért tették ezt. Ők azt mondják, hogy a makroökonomiai előnyök majd segítik a mikroökonomiai hatásokat. komolyan. Nagyon örülök ennek az erőfeszítésnek, Azonban a jelentés nem tükrözi azokat az adatokat, hanem az, az külső költségek beépítésének érdemeit tükrözi, és azt mondja, hogy mindezeket csak a közúti szállításnál um, alkalmazzák, különösen a HGV-knél. És hogyha um, nem érik el az, hogy ezt pár év múlva más szállítási módokra is kiterjesztik, akkor attól tartok, hogy nem győz meg engem arról, hogy ennek nagyon sok az értelme. A jövőben visszatérünk erre a témára, és akkor majd vitatkoznunk kell erre. De nem, ak- nem szeretném ezt a mennyasszonyt elvenni, bárhogy is mutatják be nekem. Gazdasági válságon megyünk most át, és a közúti szállítást demonizálják az árnövekedéssel, és ennek semmi, hatá- semmi előnye nincs a tagállamokra. Ez az út sehova nem vezet szerintem. Lehet, nyerünk itt, lehet, hogy csak időt nyerünk itt. Köszönöm szépen. Deganas Pasqual következik. Pátrit képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szép kutatás ez, amit a bizottság végzett, és egy, egy dolgot megmutat, mégpedig azt, akik nem fizették a költségeiket mostanáig, nem fognak szenvedni attól, hogyha ezt ki kell fizetni. Senki nem fog szenvedni attól, hogyha ezt a rendszert bevezetik. Hogyha mindenki ezt végig akkor ezt a kutatást teljesen feleslegesen hajtották végre, a, ez semmi hatása nincs erre a vás, ennek a válságra, és minden, amit mi vártunk, nem fog megtörténni. Nem lesznek csendesebb, tisztább kamionok, vagy lesznek, de akkor ez nagyszerű. Azt nem értem én, hogy mi a bizottság álláspontja. Mégpedig, amikor a bizottság azt mondja, hogy csökkentjük a széndiokszid kibocsátását a szállítás ágazatnak, azzal hogyan lehet elkerülni a, mindezt a közlekedési dugók kárára? Mi van a 30%-kal? Miért tesszük lehetővé azt, hogy a nehézipar elvándoroljon Európából csak azért, hogy a kibocs... De nem csökkentjük a áruszállításból eredő széndiokszid kibocsátást. Lichtenberg asszony kérdésére nem tudom a választ, lehet, hogy ők tudják. Egyértelmű számomra, hogy miért nem iktatták be a szállítási költségeket a szállítási útvonalakra eső országokban. Meg kell vizsgálnunk ezt most, most már sokkal alaposabban, és nem szabad, és, és mindenképpen figyelembe kell venni a széndiokszid kibocsátást. A tanács most, a tanács jelenlegi cselekése felelőtlen, és mindenkire nézve szá, káros. Kérem, hogy a tanács végre cselekedjen. Thank you, Mrs. Foster. Foster asszony. Thank you, Chairman. Just a couple of brief... Köszönöm szépen, elnök úr, egy rövid megjegyzéssel élnék. Igazából nem értem ezt az egészet, nem értem, hogy az jelentés miről szólt, és nem is gondolom, hogy nagyon hasznos lenne. Biztos, hogy nagyon sok munkát végeztek, de azt hiszem, hogy még nagyon sokat kéne tanulnunk, mire megértjük, hogy ez a 0,04 ilyen-olyan mit jelent. Azt hiszem, hogy itt elvesztünk a részletekben. Van egy feltételezés az, a dokumentum hátoldalán, amelyet igazából nem értek. Tehát, hogyha áttérünk a vasúti szállításra, kezdetű mondatról van szó, ezt igazából nem értem, és nem értek vele egyet. Azért, azért van közúti szállítás, ilyen mértékű közúti szállítás, mert a vasúti közlekedés, a vasúti szállítás nagyon-nagyon drága és mivel ennyire drága, ezért vissza kell térnünk a közúti szállításhoz. Nem tudom, hogy a tanulmány kapcsán konzultált, konzultak, konzultáltak-e a közúti szállítási ágazattal, vagy sem. Azt hiszem, hogy valóban lépéseket kell tenni. Nem hiszem, hogy a tagállamok valóban ezeket a lépéseket hozná, hoznák meg. Ami a tanulmányt illeti, én inkább a jelentéssel szeretnék foglalkozni, és azt szeretném megtudni, hogy a, a közúti közlekedési ágazat igazából mit gondol erről a témáról. Köszönöm, mondja az elnök, kokkúré a szó. Ja. Köszönöm szépen. Pascarelli úr, azt kell, hogy mondjam, értékelem az Európai Bizottságban végzett munkáját. Nagyon örülök annak is, hogy megnézhetem a tanulmányát, bár vannak kétségeim. Szerintem ez igazából nagyon nagy bürokráciát hozott, és hatása pedig nem nagyon van. Talán a közlekedés, a közúti közlekedési ágazatnak kéne megadni a szót, nem tudom, hogy az új európai matrica irányelv milyen eredményeket hozna. Hogyha pedig az üres gépjárművek közlekedését akarjuk csökkenteni, akkor, akkor a kabotást is lehetővé kell tenni, meg kell engedni, eddig azonban nem ez volt a bevett gyakorlat. Ezen kívül nem kell megváltoztatni az európai matricát ahhoz, hogy az intelligens európai tervezést bevezethessük. Hogyha pedig fenntartható mobilitást akarunk a, tanul, a tagállamokban, nos, a Németországra kell gondolnunk, a németek nagyon nagy pénzösszegeket fordítanak a közutak fenntartására. De uitkomst Következő hozzászóló. Igen, a tanulmány azt mutatja, hogy 0,03%-kal növekednének a költségek, tehát nagyon csekély, elenyésző az ára, ö, ára tett hatása. Következő megjegyzésem. A nettó eredményekre vonatkozik. Úgy tűnik, Itt ugye 2,4 milliárd jelent meg, mint számadat, máshol alacsonyabb számokat láttunk, de honnan jönnek ezek az eredmények, honnan jönnek ezek a számok? És hogyha a költségek 0,5%-kal megemelkednek, akkor ez, ez, a, ez Hollandia esetében 1 milliárdos emelkedést jelent, az Európai Unió esetében 10-15 milliárdot. 2,4 milliárd az összbevétele a rendszernek, akkor hogy, hogy fogunk itt egyensúlyt kialakítani? Tehát a költséghatékonyság tulajdonképpen a kérdésem. Elnök, Pascarelli úrnak adom vissza a szót. Kapott kérdéseket, várjuk a válaszot, válaszokat. Felmerült az a gyanú, hogy a bizottság azért kérte a tanulmány elkészítését, mert eddig nem sikerült megállapodniuk. Kérem, válaszoljon a kérdésekre. Uh, Tisztelt elnök úr, megpróbálok választ adni a kérdésekre. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Azt nem tudom, hogy kielégítő választ tudok-e majd adni. Politikai kérdésekre nem fogok válaszolni, hiszen nem az európai matricával kapcsolatos javaslatról beszélünk, hanem egy tanulmányról, amelyet tudományos módszerrel készítettünk el, a lehető legjobb eszközöket használtuk föl. Megpróbáltuk az Euromatrica, Európai Matrica irányelv hatásait feltérképezni egy valós életre kivetített helyzet kapcsán. Tehát válaszaimat erre, ezekre az ezekkel kapcsolatos kérdésekre fogom összpontosítani, nem pedig a bizottsági javaslatra. Nos, először is A tanulmány az, ami. Témája nem az, hogy milyen közlekedési vagy szállítási módozatot kell választani, vagy a vasúti költségek hogyan viszonyulnak a közúti szállítás költségeihez, hanem a külső költségek beemeléséről és ennek hatásairól szól a tanulmány. Nem szeretném megem, megismételni azt, amit a bevezetőmben elmondtam. Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy az európai matrica egyetlen egy szegmensét érinti egy sokkal szélesebb körű problémának, azonban egy nagyon fontos szegmensről van szó, és azt senki sem vitatja talán. Ami a dugókat illeti, illetve a torlódásokat, itt nem szeretnék politikai kihatásokról szólni, de bevallom, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nem csak a kamionok és a teherautók felelősek a dugókért és a torlódásokért. De milyen eszközeink vannak? Olyan eszközök, amelyet a szerződés ad a kezünkbe, a szállításra illetve a közlekedés területén, itt pedig nem térhetünk ki a magángépjárművekre. Ez a tagállamokra tartozik. Ahogyan Karau úr javaslatot tett erre jelentésében, és a tanács a tanács is foglalkozott ezzel a témával. Nos, ugyanabba az irányba haladunk, fölismerjük, hogy a torlódások, dugók miatt nem lehet csak az útfelhasználók egyetlen kategóriáját hibáztatni, hanem egy holisztikus megközelítést kell alkalmazni, közösségi eszközöket és nemzeti hatáskörbe tartozó eszközöket is csatasorba kell állítani. Hogyha jól értettem uh, Hennes asszony felszólalását, arra kérdezett rá, hogy az a szimuláció figyelembe veszi-e a vezetési, pihenési idő viszonylatát, hogy ezek hogyan ö, viszonyulnak egymáshoz? Válaszom igen. Tudni kívánja a képviselő asszony, hogy ennek a rendszernek milyen költségei vannak. Nos, ez az egyéni döntések vonatkozásában látható, csak hogy az országok milyen, az egyes tagországok milyen, or, milyen döntést hoznak, például az elektronikus fizetőkapuk bevezetése kapcsán. nem harmonizációról beszélünk, nem arról, hogy egész Európában egyetlen rendszert vezessünk be, hanem az interoperabilitásról van szó, azt akarjuk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló különböző modalitások, különböző rendszerek interoperabilis módon ö, együttműködjenek. Tanulmányok ö, készültek, illetve konkrét lépéseket tettek annak érdekében, hogy ez valóban meg is valósuljon. A költségek természetesen az egyéni helyzettől függnek, illetve attól, hogy az egyes országok milyen döntéseket hoznak. A transeurópai hálózaton új rendszer kialakítása természetesen drágább lesz, mint az, hogy egy már létező egy létező részt kibővítsünk. Természetesen itt az átmeneti időszaknak is vannak költségei. Ami a 2,3 milliárdos, vagy 2,4 milliárdos összeget illeti, ami ugye ezt határoztuk meg, mint, mint előnyt, feltételezésekkel dolgozunk, és ezekből vonjuk le a következtetéseket. meg kell nézni, hogy ez a társadalomra milyen hatással van. Itt nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, hiszen egy becslésről van szó, egy feltételezésen alapuló becslésről. A tapasztalatra építünk, összességében megnéztük, hogy a modális váltásnak milyen külső költségei vannak, például az éghajlatváltozásra tett hatások, a zajártalom csökkentése, a torlódás csökkentése, illetve a hatékonyság növelése, a légszennyezés csökkentése. A hatékonyság kapcsán elmondtam, hogy például a svájci díjszabási rendszer nagymértékben emelte a gépjármű használat hatékonyságát. Jobban kiaknázták, kihasználták a lehetőségeket. Erről tehát ennyit. Aztán kaptam egy kérdést a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozóan. Nem tudom, hogy jól értettem-e a kérdést, de szeretném tisztázni, hogy mit is mondtam. Jó párokból kifolyólag a bizottság politikai döntést hozott, ez pedig az, hogy nem veszi be a javaslatába a széndiokszid kibocsátást de mivel széndiokszid kibocsátás történik, ezért a torlódás, a torlódás csökkentése a forgalmi dugó adó bevezetésével eredményeket hozna, ezt kiszámoltuk, és ez a széndiokszid kibocsátásnak megfelelő mértékű lesz. Ennyit mondhatok, de természetesen a bizottság mindig rendelkezésre áll, és kétoldalú megbeszélések során további magyarázatokkal szolgálhatunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Pasquarelli úr, és köszönöm a képviselőknek is. Ezzel eljutottunk a mai munkánk végéhez. Koordinátor ülés következik. A tagoknak elmondom, hogy holnap délután három órakor találkozunk újra ebben a szobában. Köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsok munkáját, a fiúkékben és a jeltolmácsok munkáját és a teremben. Köszönöm.